és uraim, kolléganők és kollégák! Ó, lassan tele lesz a terem. Elég sokat vártunk, mert választanunk kell. Tehát szavazunk. Van egy jelölt hölgy, aki még sincs, mert nincs itt. Hallottam, hogy úton van ide. Tehát akkor várjunk még kettő percet, amíg tényleg elkezdhetjük teljes létszámban a napirendünk megtárgyalását. perfekt, nun sind alle Kandidaten Most minden jelölt itt van, kezdhetünk. Tehát akkor megnyitom az ülést, megválasztjuk az elnök helyettest, Luigi Berlingver, aki az első helyettesen volt, előbbre jutott, az S és D frakció koordinátorává választották, és így nem lehet az első elnök helyettes. Az S és D frakció erre a posztra Régner asszonyt javasolta. A formális feltételeknek megfelel, nincsen összeférhetetlenség, akkor szeretném megkérdezni, hogy ki támogatja Régner asszonyt, feltartással jelezze. Nem ellenzi senki, nem tartózkodik senki, Régner kolléganő, gratulálok! Az S és D frakció, most meg kell néznem, a harmadik elnök helyettes pozíciójára Kastex asszonyt javasolta, ez volt Régner asszony korábbi pozíciója. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ellenvetése, összeférhetetlenség nem áll fenn, akkor emelje fel a kezét, aki támogatja. Ki ellenzi, tartózkodás, akkor eldöntöttük. Castex asszony, gratulálunk! Berlingver kollégának, pedig szeretném megköszönni az eddigi munkáját, örülök a további együttműködésnek új funkciójában. Akkor eh, a választások lezajlottak, és áttérünk a napirendre. Van néhány technikai változás, tehát a 31-es pontot a 16-os után fogjuk megtárgyalni, 16-os pedig a 25-ös után, és van néhány kiegészítés is. Tehát itt a európai menekültügyi alap, jogi alapjaival van még néhány probléma, de van egy-két ilyen jogi apróság még, de Ezeket a pontokat a napirend értelmében fogjuk megtárgyalni. Akkor most áttérek a következő napirendi pontra, az elnök közleményeire. Utalnék arra, hogy a délutáni ülés után 12.30-kor itt egy kis fogadást szervezünk. Diana Wallis elhagy minket, és Kurt Lechner kolléga is elhagy minket, és Maria José Martinez, a titkárságunk vezetője átmegy az elnök kabinetjébe, tehát ő is elhagy minket, és az ő tiszteletükre egy kis fogadást szervezünk, tehát mindenkit szeretettel meghívok. Tehát 2012. január 30-án kaptunk Stojanov úrtól egy levelet, ő pedig 2011. november 8-i immunitás felfüggesztési kérelmét visszavonta, tehát a jogi bizottság ezt tudomásul vette, de formális okokból itt is közölnöm kell önökkel. Most áttérünk a négyes pontra, ez pedig a január 25-26-i ülés jegyzőkönyve, nincsen kifogás, most sem látok kifogást, tehát akkor ebben a formában elfogadjuk a jegyzőkönyveket. Most akkor áttérünk az első eszmecserére, ez pedig az éves és összevont konszolidált éves beszámolók jogszerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006 per 43 LK e irányelv módosítása. Karin urat kértem meg, eh, hogy eh, erről eh, írjon jelentést, és most Karim úrnak adom át a szót. Chairman, thank you very much for agreeing to my request. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, hogy elfogadta ezt a kérésemet. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon kiváló gondolat, hogy szerintem egy ennyire egyszerű és jól érthető témával kezdünk rögtön reggel. Bizonyára önök közül sokan emlékeznek, hogy én a frakcióban koordinátorként igen keményen dolgoztam, hogy sikerüljön ezt a jelentést Kemal kollégámnak megkapnia. Ő nagyon nyíltan kifejezte, hogy mennyire foglalkoztatja ez a téma. Hát elég nehéz súlyú versenyzőről van szó, már ha itt a témát így megnevezhetem, de aztán abba a helyzetbe kerültem, hogy ő ugye elment a szakbizottságból, és most az én nyakamban maradt a téma a frakcióm nevénben, de nagyon szívesen foglalkozom ezzel. Elnök úr eléggé szokatlan, de én leültem és szépen leírtam magamnak, hogy mit is akarok mondani. Egész egyszerűen azért, mert ilyen ennek a témának a jellege. Nagyon nagy az érdeklődés, több különböző helyről is, és azért fontos, hogy amilyen vitát mi lefolytatunk itt a szakbizottságba, az bekerül a jegyzőkönyvbe, legalább útmutatást ad mindenkinek. És reméljük, hogy ezt a vitát sikerül szakmai állásfoglalás irányába terelni, és elkerülni vagy eltávolítani a politikai irányvonalaktól. Én ebben reménykedem, mert így lehet majd a konklúziónál átláthatóságot és világos fogalmazást elérni. Úgyhogy elnök úr, azzal kezdeném, hogy először is elmondom, hogy induljunk ki abból, hogy mi is a könyvvizsgálat. Gyakorlatilag az, hogy csak bélyegzőt nyomunk az adott cég elszámolására, vagy tényleg megnézzük, hogy egészséges-e a cég, és így tovább. Hát teljesen mindegy, hogy hogy döntjük ezt el, vagy hogyan határozzuk meg. A bizottságnak a véleménye arról, hogy ez egy szolgálat nagyon helyes, ez a közérdekét szolgáló szolgáltatás, és egy szakember, szakemberek egy csoportja végzi, és minden kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy ezt a közérdeket figyelembe vegyük. Szerintem minden érdekelt egyetérthet a bizottsággal abban, hogy a bevezetett változások meg kell, hogy erősítsék az audit minőségét és felhasználhatóságát, hogy a végfelhasználók előnyére váljon ez, akár a nyilvánosságira, akik ennek alapján döntik el, hogy befektetnek -e egy cégbe vagy sem a bizottság mondjuk talán kevésbé egyhangú egyetértése, de mégis úgy gondolja, hogy hiányzik a választási lehetőség, amikor egy cég mondjuk a piacról auditort akar kijelölni. És ezért állt elő több intézkedéssel is, hogy orvosolja ezeket a hibákat és hogy megnyissa a piacot az új piaci szereplők előtt, erősítse a függetlenséget, a választási lehetőséget és az átláthatóságot, és a potenciálisan felmerülő problémákat megpróbálja elkerülni, akkor, hogyha a könyvvizsgálat sikertelen. Ugye a rendelet és az irányelv kapcsán láthatjuk, hogy nagyon világosak a kezdeményezések, amik a tervezetben vannak, megpróbálják a problémákat, a bizottság által feltárt problémákat orvosolni. Ami a piacot életi, több innovatív megoldást is bevezetnek a cégek működésére vonatkozóan, illetve az egyéni könyvvizsgálók működésére vonatkozóban, vonatkozóan az EU-ban. Először is például az audit cégek tulajdoni szabályait átalakították, azért, hogy nagyobb legyen a rugalmasság, annak érdekében, hogy kitarthat a kezében mondjuk tőkét, kibirtokolhat szavazati jogokat egy ilyen cégben. Mert ugye jelenleg szigorú korlátozások vannak, és ez azt jelenti, hogy csak a törvényileg képesített könyvvizsgálók lehetnek tulajdonosok, de ezeket a struktúrákat eltávolítják a rendeletből, vagy az irányelvből, és most már rugalmasabb lesz a helyzet. Másodszorban lehetővé teszik azt is, hogy egy könyvvizsgáló cég nyilván a jóváhagyás után egy másik országban is könyvvizsgálatot végezhessen. Ez hasznos egyrészt a könyvvizsgálóknak, hiszen tudják folytatni a tevékenységüket egy másik tagállamban is, két választásuk van, vagy alkalmazkodási időszakot várnak ki, vagy pedig vizsgát tesznek ahogy ez egyébként a képesítések kölcsönös elismeréséről szóló szabályban szerepel. Tillalom van a restriktív megjegyzésekkel kapcsolatban. Meghatározzák, hogy el kell azt kerülni, hogy közvetlenül kötelező er, érvénye valakinek egy könyvvizsgáló céget kelljen választani. A legtöbb szolgáltatást a négy nagy cég végzi, tehát látszik a koncentráció, és az ilyen gyakorlatot be kell fejezni. Aztán nyilvánvaló, hogy a közérdeklődésre tartó jogalanyok esetében a bizottság aggájait orvoslandó, más újabb további javaslatokkal kell előállni egy egész listát készítettek, hogy mivel is foglalkozom pontosan ez a jelentés, amit a könyvvizsgáló készít. A német Longform jelentésben már látható ez. Egy olyan területről van egyébként szó, amelyet nagyon szívesen megvitatnék a kollégákkal az előadai tevékenységem során. Nagy érdeklődés, egyébként találgatások is kísérték az auditra vonatkozó javaslatokat, illetve az utolsó javaslatokat, amelyeket ki fogok majd emelni. De én emlékeztetném a kollégákat arra, hogy ezek a rendelkezések korán sem jelentenek minden javaslatot, amelyet a bizottság tett. Tehát tényleg vegyük figyelembe a jogszabálytervezet egészét és az ebben szereplő összes javaslatot. Ugyanis ez a tervezet a függetlenséggel, az esetleges összeférhetetlenséggel foglalkozik, akkor is, hogyha nem könyvvizsgálati szolgálatot, szolgáltatást nyújtanak. Ha valaki közérdeklődésre tartó jogalany számára könyvvizsgálati szolgáltatást nyújt, akkor egyéb nem könyvvizsgálati jellegű szolgáltatásokat nem nyújthat arról se feledkezzünk meg, egy újabb szempont, hogyha egy cégnek a bevételeinek több mint egyharmada származik közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknak nyújtott szolgáltatásból, akkor szét kell választani az ezt a fajta a könyvvizsgálati tevékenységét és a többi tevékenységét. És végül, de nem utolsó sorban, elnök úr, európai szinten a kötelező rotációt bevezeti az audit cégek, illetve az ügyfeleik számára. Mit jelent a kötelező rotáció? Azt jelenti, hogy a kötelező időszak után hat év szerepel a tervezetben, a megbízott könyvvizsgálati céget le kell cserélni egy másik könyvvizsgáló céggel. Ez azt jelenti, hogy a piacon jobban forognak a cégek, most jelen pillanatban nem ez az igazság. A bizottság az olasz tapasztalatokra épített ezen a területen, ott már kb. 40 éve kötelező az Audi cégek rotációja. Aztán a kötelező pályáztatás a másik dolog, ami garantálja, hogy az új auditor kijelölésében az audit bizottság szerepe kulcsfontosságú, és hogy az is fontos, hogy a pályáztatási eljárás nyitott és átlátható legyen. A bizottságnak ez a szándéka, és remélhetőleg ez megnyitja a versenyt a kisebb cégek előtt is, akik egyébként soha nem kaphattak volna lehetőséget arra, hogy ilyen szerződéseket elnyerjenek. A rövidség, átláthatóság kedvéért egy ennyire összetett területen én most még nem foglalkoztam részletesen a rend, a jogszabály tervezett valamennyi javaslatával, például a nemzetközi sztenderdek, a szakmai testületek, vagy pedig a felügyeleti hatóságok szerepével. Erről még nem bocsátkoztam részletekbe. De a vázlatos javaslatok szerintem a bizottság javasolt tervének a lényegét tartalmazzák. Biztos vagyok benne, hogy a jövőbeni vitáinkban, eszmecseréinkben felismerjük, elfogadjuk azt, hogy a pénzügyi válság bizony hiányosságokra mutatott rá, hiányosságokra derített fényt a könyvvizsgálatban, és itt reformokra van szükség az eredeti bevezető megjegyzésemre utalnék vissza. Tehát valóban meg kell vitatnunk azt, hogy mit is jelent a könyvvizsgálat, és hogy mi kell, hogy legyen egy könyvvizsgáló szerepe ezért az eszmecserének mindenképpen olyanoknak kell lennie, meg bevonják a szakmai képviselőit, a felügyeleteket, illetve a nyilvánosságot és a befektetőket is, hiszen ők a végfelhasználói ennek a terméknek, ennek a szolgáltatásnak. E tekintetben tehát kíváncsian és nagy örömmel várom március 27-én a meghallgatást, amit szervezünk. Itt több érdekeltet meghívtunk, és erről a témáról, illetve egyebekről fognak beszélni. Mindannyian tudjuk, én biztos vagyok benne, hogy a bizottság is elismeri, hogy még az korai szakaszban vagyunk, az első lépéseknél tartunk, tehát a munka még zajlik. Azt jelenti mindez, hogy az új gondolatok, megközelítések, esetleg koncepciók még jöhetnek, üdvözöljük ezeket a kollégák részéről, és mi nagyon szívesen és örömmel fogadjuk ezeket, megvitatjuk, megvizsgáljuk ezeket. Én és a szakbizottság is foglalkozik velük, és aztán utána majd a parlament és a tanács állapodik meg egy működőképes szövegben, amely a hiányosságokat orvosolja. Legvégül pedig hogyha fölteszem a jó jogszabályalkotási kalapomat, ha így fogalmazok, akkor azt kell mondjam, hogy üdvözlöm a bizottság megjegyzését a hatástanulmányokkal kapcsolatban, amely szerepel a javaslatok között. És a bizottság képviselője tegnap egyébként találkozott is velem. Nagyon megköszönöm neki, hogy ennyire nyíltan, nyitottan, őszintén fordult felém. Az a célunk, hogy a bizonyíték alapú munkát erősítsük, nagyon ösztönöz engem, bátorít engem ez a párbeszéd, amit folytattunk. És örülök, remélem, hogy az Európai Parlament hatástanulmányi egysége foglalkozhat ezzel, én ezt ajánlom, ajánlanám. Kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, és esetleg az elnök úr tanácsára is ebben a témában. Zárásként az időbeosztásról hadd a kollégákat gyorsan. Először is ugye lesz ez a meghallgatás, amit mondtam március 27-én, utána következik majd a jelentéstervezetben nyújtása július 9-10-én, a módosítók határideje szeptember 19-e lesz, úgyhogy lesz elegendő idő a kollégáknak, hogy tényleg alaposan átolvassák a dolgokat, elemezzék, ami elhangzott. A módosítókat majd október 10-11-én fogjuk megvitatni, remélhetőleg ez is ugye elegendő időt ad mindenkinek, és aztán a szavazás a szakbizottságban a jelentés tervezetről november 27-én lesz, és azt tervezzük, hogy a plenárisra januárban kerül az ügy, tehát jövő év januárjában. Én ezzel, ezekkel a megjegyzésekkel akkor most megnyitom az eszmecserét, és nagyon kíváncsian várom a kollégák és az érdekeltek véleményét, akiknek az elnök úr szót ad. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az előadónak számos felszólalás van hiszen erről a témáról már elég sokat vitáztunk, zöld könyv is van, azonban a téma nagyon bonyolult. Massa kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Karimnak, kollégámnak és jó barátomnak és a bevezetést. Én azok egyike vagyok, akik úgy gondolják, sőt itt a szakbizottságban ezt többször hangoztattam is, Szóval azok egyike vagyok én, akik szerint a Bárnyi biztos úr által számunkra megküldött szöveg valóban figyelemre méltó és bátor, ambíciózus szöveg. És ahogyan Karim úr ezt el is mondta, fontos, hogy itt a parlamenti vita során tovább gazdagítsuk, feljavítsuk ezt a szöveget. Tehát úgy gondolom, hogy ne távolodjunk el túlzottan attól, ami mindig is a bizottság elképzelése volt, és Karim úr egyik mondatában ez meg is jelent, amit most hallhattunk. Tehát az elhúzódó válság, amely Európát és a világ egészét sújtja, vezetett oda, pontosabban a válság oka nagyrészt az, hogy McCreevy biztos a szabályok teljes leépítését célozta meg. És a Barroso úr vezette bizottság úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát a parlament szabályozásba kezdett. Újra szabályozunk. A korábbi szabályleépítés következményének az orvoslása érdekében. És ezzel rátérnék a könyvvizsgálatnak a kérdésére. Elég későn érkezett témakör ez, de a magunk részről, részéről is ugyanolyan energiával kell, hogy neki veselkedjünk, mint ahogyan az Európai Bizottság tette ezt. És ahogy elnök úr már nagyon helyesen említett, ez egy olyan szöveg, amelyet mi dolgoztunk ki. És itt nem egyszerűen csak a frakciók részéről a jelentéstevők való együttműködés merült fel, hanem az egész parlamentet képviseli az előadó. És ahogyan hallhattuk, álljunk nyitottan ehhez a kérdéshez, ne frakció szinten, hanem a parlament egésze szempontjából. És a parlament nemrégiben a szöveg egészét is elfogadta már, tehát ebből kell kiindulni. Én szerintem ennek alapján az előadó abban a szellemiségben dolgozhat, hogy a zöld könyvhöz hasonló nagy többséggel elfogadott dokumentumot kell alkotni. Én úgy gondolom, hogy veszélyes lenne eltávolodni ettől az állásponttól. Továbbá úgy gondolom, hogy jelentős veszélyt jelent itt a következő. Az előadó beszélt arról, hogy új témákat kellene felvenni ebbe a körbe, és én ezzel egyet is tudok érteni. Sőt, azt mondanám, hogy a közös könyvvizsgálat, amit nem az én javaslatomra, hanem az Ekon szakbizottsági javaslatra fogadták el, és a teljes tisztelt ház elfogadta. Tehát a közös könyvvizsgálat Franciaországban például nagyon komoly sikert ért el. És a francia jogszabály megoldja azt a problémát, ami számos országban megmaradt, vagyis hogy Franciaországban a piaci koncentráció azért kisebb, mert közösek a könyvvizsgálatok. Tudom, hogy a jogászok sokszor vonakodnak elfogadni az efféle megoldásokat, sőt, én magam is vonakodtam. De láttam arra bizonyítékokat, hogy Franciaországban ez nagy sikernek bizonyult, és a túlzott koncentráció megszüntetését idézte elő. Tehát a koncentrációt kell, a túlzottan koncentrált piaci helyzetet kell megváltoztatni. A gazdasági stabilitást veszélyezteti tudnélik a könyvvizsgálóknak a túlzott koncentrációja. Máskülönben könnyen lehet, hogy egy újabb válságba zuhannánk vissza ugyanezekkel a problémákkal. Mert mindig a négy nagy könyvvizsgáló kapná a megbízást, és ez egy jelentős rendszer szintű hiányosság. És ha ezt nem kezeljük, akkor egy még nagyobb probléma várható, vagyis, hogy szerény jogalkotói hozzájárulásunk e tekintetben független kellene, hogy legyen, illetve maradjon. És nagyon gyakran megütközve hallom ezt, amikor itt a szakbizottságban, illetve más körben a kollégákat hallgatom, hogy a lobbizás milyen mértékben folyik. A lobbisták nagyon rosszul viselkednek, meg is fenyegettek, ezt én nem fogom eltűrni, és remélem, hogy Karim úrat sem tudják majd fenyegetni. Ezeket az embereket be se kéne engedni a parlamentbe. És ehelyett nagyon gyakran teljes mozgásszabadságot kapnak itt ahhoz, hogy a jelentés teljesen függetlenül készülhessen el, és a parlament a feladatát függetlenül láthassa el, és ne legyünk kitéve annak, amit a négy nagy cég már ellenünk foganatosított. Szerettem volna Fontos lenne, hogy közel legyenek álláspontjaink ebben a nagyon lényeges kérdésben, de a Deloitte-nak a botrányos nyomásgyakorlása nélkül. Köszönöm, Berlinger úr. A következő. Eh, Köszönöm szépen. Én csak ennek a témának a fontosságát szeretném kiemelni. A szakbizottságunk számára ez egy rendkívül fontos téma, és eh, tényleg eh, sok energiát odafigyelést kell majd erre fordítani. Barnier biztos úr, illetve a bizottság javaslatáról az elismerésemet szeretném kifejezni Barnier biztos úrral. Olyan eh, energiák szabadultak fel a kapcsolatainkban. Ugye láttuk, hogy például a szabadalom kérdését is hogyan tárgyalta, mekkora energiát fektetette be bele, vagy például a szerzői jogok, egy másik téma, ahol nagyon sok a hezitálás, nagyon sok a késlekedés, és már régóta várjuk a bizottság javaslatát. De ebben az esetben azonban a javaslat, ahogy Massif kolléga is mondta, nagyon bátor. Úgy tűnik nekem, hogy egyébként ezt a mi előadónk is nagyra értékelte. Egy valamit hadd emeljek ki. El kell érnünk, hogy bekövetkezzen a reform ezen a téren. Azért, mert az éves és konszolidált beszámolók vizsgálata az tényleg az egységes piac működésére van hatással, ennek a hatékonyságát befolyásolja, és ezáltal az európai gazdaság versenyképességét versenyképességére hat ki. És ezt sokszor nem mondják el, amikor a növekedésről beszélnek az emberek, vagy a társadalmi fejlődéséről, fejlődéséről ezt nem mondják el, pedig akkora befolyása van ennek a piacra, amit a közvélemény, amivel a közvélemény nincs is tisztában. Tehát a gazdaság vitalitását meghatározza Európában de most ugye mi a feltétele annak, hogy elérjük a növekedést, a javítást? Az, hogyha sikerül megbontani ennek a négy nagy cégnek a monopóliumát. És ugyanez volt egyébként, vagy hasonló volt az érvelés a copyright ügyben is, hogy amikor vannak mondjuk gazdasági központok, amelyek nem reagálnak a piac logikájára, hanem mondjuk a működtetőik, a tulajdonosaik saját érdekét képviselik, akkor Európa nehéz helyzetbe kerül. És ezért Masip úr munkája, ezzel kapcsolatban mondjuk azt kérem a e, bizottságot is, hogy gondolkozzon el. Tehát ugye, hogy egész egyszerűen képzeljük el, hogy őt ugye megfenyegették, és így tovább. Tehát ez, ez mutatja azt, hogy mi, mi is a helyzet Európában. Tehát mindannyiunknak az igyekezete, hogy az egységes piacra eljussunk, hogy valóban felszabadítsuk ezt a piacot. E, időnként e, számolni kell ezekkel a, a lobbikkal ebben a munkában. Hát mi nagyon örülünk annak, hogy megszületnek ezek a jelentések, illetve hogy találkozunk a vállalkozások képviselőivel, az érdekeldekel, és így tovább. Mert hát persze, persze megvan, a, így megtudjuk az ő, hogy mi érdekli őket, mit szeretnének, és így tovább. De hát azért előfordul, hogy van olyan lobby tevékenység, amit nem lehet pozitívan értékelni. Mi a közérdekét képviseljük, és ezért rugalmasaknak kell lennünk, hogyha megvan az ellenállás, hát ezt le kell küzdeni, bízunk, teljes mértékben bízunk Karim az előadónkban, és ez a gondolat is, tehát ugye a, az útlevél, tehát ez a könyvvizsgálati útlevél, ez a gondolat is több más területen hasonló, úgyhogy nekünk most el kell végezni a saját munkánkat, ennek a fontosságára akartam felhívni a figyelmet. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Akkor Budu kolléga kap most szót. Mulțumesc. Eu aș uh, porni considerațiile mele... Köszönöm szépen. Én abból indulok ki, hogy a bizottság javaslatában áll egy mondat, és pedig a könyvvizsgálók szerepéről a jelenlegi gazdasági válság kontextusában. Hogyha ebből kiindulok, akkor azt állítom, hogy igazából nem a könyvvizsgálók feladata az, hogy a bank kockázatát megvizsgálja vagy a bank kitettségét. Itt vannak kockázat felügyelő szervek, vannak olyan testületek, amelyeknek ezt meg kell tudni ítélniük. A könyvvizsgálóknak igazából csak azt kell megvizsgálni, hogy egy vállalat éves beszámolói korrektek-e. Illetve meg kell vizsgálni, hogy megfelel a valóságnak az, amit az éves beszámolóban állítanak. A bankok nominális értéken adják meg az adataikat. És hogyha valamilyen negatív dolog történik egy hitellel, tehát például fizetési kockázat jelentkezik, akkor a banknak itt különféle tartalékokat kell képezni. A könyvvizsgálónak azt kell megvizsgálni, hogy vannak-e tartalékok kockázatos hitelek esetére, és nem azt kell megvizsgálnia, hogy a bankban megfelelő módon, korrekt módon kiszámolták-e a kockázatot. Az ingatlanpiac azért omlott össze, mert a bankok túlzott mértékben nyújtottak ingatlan hitelt. Azonban ez nem a könyvvizsgálók hibája. A jelenlegi állami eladósodások Németországban és Franciaországban például ahhoz vezetett, hogy ezek a bankok nominál értéken görög kötvényeket vettek. Görögországban kitört a válság, és ezeknek az értékpapíroknak semmi értéke nem maradt. A megfelelő tartalékok azt jelentik, hogy a profit csökkenhet, hiszen befektetendő eszközöket tartalékolnak a görög állampapírok esetében szerintem pedig a válság még fokozódott is. Általában az állampapírok nulla kockázattal járnak. Azonban az is előfordulhat, hogy az államok fizetésképtelenné válnak. Ez pedig olyan kockázat, amelyet például senki nem észlelt Görögország esetében. Most végezetül pedig Összefoglalom, nem az a könyvvizsgálók feladata, hogy a kockázatot észleljék, a kockázatot befolyásolják. Ebből kiindulva úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatai és a bizottság rendeletre vonatkozó javaslatait meg kell, vá- meg kell változtatni. Hiszen a pénzpiac koncentrálódik, ezt az előttem felszólaló is említette jogalkotásilag itt igenis léphetnénk, azonban véleményem szerint a megoldás nem abból áll majd, hogy a jelenlegi vegyes vállalkozások modellje, tehát könyvvizsgáló, adótanácsadó és így tovább fennmaradjon változatlanul. Ezeket a feladatokat külön kell majd kezelni. Éppen ezért megfogalmaznék egy-két elképzelést, amely esetleg új, utána pedig az arany középutat javaslom. Én nem javasolnám a vegyes vállalkozások megszüntetését. És most összefoglalom elképzeléseimet. Egy kettős plafont lehetne kialakítani, ami a jóvá tételeket fizeti. Ez pedig azt jelenteni, hogy a könyvvizsgálón át az ügyféltől a vállalathoz, és a vállalattól az ügyfél felé. Ez a legmagasabb határ, ez a plafon érték az ügyfél által fedezendő. És a bizottság pedig itt közbeszerzésre gondol egészen konkrétan. Másodszorban tiltsuk meg azt, hogy az ügyfél egy leányvállalatnak ajánlatokat tehet, hogy ki legyen a könyvvizsgáló. Nem, a leányvállalatoknak, a fiókoknak legyen meg az a lehetősége, hogy a könyvvizsgálót saját maguk válasszák ki, tehát hogy ne az ügyfél válassza ki. Ezek lennének a javaslataim, de még a előadóval ezt konkrétabban is szeretném megtárgyalni. Köszönöm szépen, Time kolléganő. Ja, zunächst möchte ich dem Berichter... Köszönöm. Örülök, hogy folytathatjuk az együttműködést, hiszen eh, már az elődjével is nagyon érdekes ötleteket dolgoztunk ki. Az egész tematikát már szerintem nagyon alaposan megtárgyaltuk a zöld könyv alapján, és az összes létező lobbistával is találkoztunk már. Szerintem eléggé kimerítő megbeszéléseket is folytattunk. Szeretnék utalni arra, amit Budu úr is említett, tehát, hogy a pénzügyi válságban a pénzintézetek a hibásak, és nem a többi vállalat. A legtöbb vállalat, a nagyok, de a KKV-k is nagyon jól kijutottak a válságból. Tehát eh, szerintem itt nem kell megvizsgálni a könyvvizsgálókat. Egyszerűen nem ismételhető elég gyakran ez. Hiszen a bizottság érvelése itt félrevezető. A kis és közép könyvvizsgálói vállalkozások is korrekt módon dolgoztak. És itt az összes könyvvizsgálót ugyanazon kalap alá veszik. Most néhány konkrét pontot is említenék. Kritizálják, hogy e, irányelv és rendelet is van. Ez egyrészt a szubszidiaritás megsértése, másrészt meg túlszabályozás. Hiszen a könyvvizsgálók újabb előírás alapján kell, hogy végezzék tevékenységüket. Az irányelv hatája is eléggé problematikus, hiszen olyan vállalatokat vonnak be, amelyek önként megvizsgáltatják magukat. Tehát, hogyha én vállalatként önként megvizsgáltatom magam, akkor nem tudom, hogy miért kell itt ilyen előírásokat betartani a kisebb könyvvizsgálóknak, amelyek nagyobb vállalatokra vonatkoznak. Amennyiben a vállalatot már kisebb könyvvizsgáló megvizsgálta. A további pontok, felügyelet, európai felügyeletről is szó van. Szerintem nem veszik figyelembe, hogy néhány tagállamban nagyon jó felügyeleti rendszer van, amely igazából egy egyveleg, amelyben eh, például kamara van, kamarai tagok. A bizottság itt csak hatóságról beszél, ami azt jelenti, hogy igazából egy eh, homogén hatóság működik. Ez Németországban például kizárná azt, hogy a könyvvizsgálói kamarák tevékenykedjenek. A bizottság nem értékelte ki ezt az elképzelést, és ebben az összefüggésben szeretném elmondani, hogy ez a két javaslat a parlament saját kezdeményezésű jelentése alapul. Tehát szeptemberben terjesztettük elő ezeket a kezdeményezéseket, és mi ezekben pedig hatástanulmányt is kértünk. A hatástanulmány pedig nem készült el abban a formában, ahogy itt az Európai Parlamentben elképzeltük. És a felügyeletről szóló elképzeléseket sem vetették hatástanulmány alá. Így tulajdonképpen eléggé meggondolatlanul tett a bizottság véleményem szerint javaslatot. Még folytatom a kritikát, a bizottság néhány tagállam sajátosságaira nem figyelt. Például Németország, Ausztria szövetkezeti rendszerére. Elég gyakran van az, hogy az irányelvek nem veszik figyelembe ezeket a különlegességeket, hiszen a szövetkezetek teljesen máshogy dolgoznak, egy teljesen más rendszerben dolgoznak. Éppen ezért megkérném a bizottságot, hiszen ez más irányelvek esetében is igaz, hogy vizsgálja meg a tagállamok adott rendszerét, például a mi esetünkben a szövetkezetek rendszerét, amely tökéletesen működik, és szerintem nem ártana, hogyha más tagállamok is átvenik ezt a rendszert. Ami pedig az európai útlevelet illeti, ellenzem, hiszen szerintem itt hátulról szerszámozzuk fel a lovat. Vannak egységes előírások, egységes adó előírások. Szerintem sem értelme ennek, hiszen a képzési forma teljesen más. Németországban például diplomát és három éves szakmai tapasztalatot kérnek egy könyvvizsgálótól. A három év tapasztalat után pedig újra vizsgát kell tenni, és a jelöltek 30%-a megy át a vizsgán. Tehát Németországban az egyik lehető legnehezebb pálya a könyvvizsgálói pálya. Tehát nyilván ezt a pályát magasabbra kell helyeznünk, és jobban kell értékelnünk, mint mondjuk egy közjegyző vagy egy adótanácsadó pályáját. De Nagy-Britanniában például teljesen más a rendszer. Az egyetem után pedig az ember, a könyvvizsgáló egyre magasabbra kerülhet, tehát hogyha mondjuk két év tapasztalat után befejezi, akkor egy alacsonyabb fokú könyvvizsgáló, Ausztriában például úgy van, hogy egy egyszerű kinevezéssel kerülhet a könyvvizsgáló magasabb pozícióba. Hogyha most a bizottság azt javasolja, hogy legyen egy egységes útlevél, és legyen egy megfelelő átképzés, legyen egy megfelelő tanfolyam, amin bepótolhatják a könyvvizsgálók a hiányos ismereteiket, akkor egyszerűen nem értem, hogy hogy akarják a vizsgálat minőségét biztosítani. A minőséget növelni szeretnénk az európai útlevő segítségével, ami azt jelenteni, hogy bármely könyvvizsgáló bárhol dolgozhat. Azok az országok, ahol nagyon magas a könyvvizsgáló minősége, azokban az országokban csökkenne ez. Itt van még egyéb dolog, pályázatok, rotáció és itt tovább, de szerintem itt ugyanaz van, mint a zöld könyv esetében, hogy kompromisszumban kellene megállapodnunk. Mind a három javaslat túlmegy, túllő a célon. Esetleg, hogyha a tanácsadást és a vizsgálatot elválasztjuk egymástól, persze ezzel egyetértünk, hiszen nyilván ne legyen ez ugyanannál a vállalatnál, de úgy gondolom, hogy nincsen oka annak, hogy egy vállalat árbevételétől tegyük függővé a könyvvizsgáló kiválasztását. A javaslatom a következő lenne a tapasztalataim alapján. Tehát én közjegyző vagyok, tehát hogyha a könyvvizsgáló teljesítménye állna a középpontban, szerintem az lenne a legjobb. Megalapítottuk a saját kezdeményezésünkben, hogy óriási konkurencia uralkodik ezen a piacon, és a könyvvizsgálók nem kapnak megfelelő elismerést, nem kapnak megfelelő anyagi elismerést, és éppen ezért amit nem tudnak megkeresni könyvvizsgálattal, tanácsadóként pótolják be. Szerintem ez a helyzet nem tartható fenn, hiszen az eredmény pedig a válság. Azt látjuk, hogy a vállalatok több milliót takarítanak meg a könyvvizsgálatra. Szerintem és a könyvvizsgáló viszont nem kap megfelelő elismerést. Az összes javaslatnál szerintem figyelembe kellene venni, hogy csökkenteni szeretnénk a piac koncentrációját. Németországban nagyon erős a piaci koncentráció a könyvvizsgálók területén. De a kis és középméretű könyvvizsgáló cégek foglalkoztak a témával már a zöld könyv esetén is. Így volt ez, azóta egy kicsit megnyugodott, lenyugodott a helyzet, és nem szabad elutasítani a kis és vállalatok javaslatait. Olyan politikai orientációt látunk, amely vélemény szerint nem a nagy tőkét védi. Tehát, hogy a közös auditálás nincs benne, az is furcsa, hiszen itt felvehettük volna ezt a szükséges kompromisszum érdekében. Fatális, ami itt a tulajdonviszonyoknál van, hiszen eh, megvan annak a lehetősége, hogy eh, megfelelő képzés, tapasztalat nélkül valaki bejuthat könyvvizsgálónak egy cégbe. A könyvvizsgálóknak igenis van egy eh, bizonyos etikájuk, és ezt az etikát nem lehet minden iparos etikájával összehasonlítani. Itt a több éves megközelítést jónak tartom, de szerintem eh, most be is fejezem. És eh, remélem, hogy az egyes pontoknál kompromisszumokra is sort keríthetünk de úgy gondolom, hogy itt a bizottság javaslata túl messze megy. Köszönöm. Köszönöm. Tájn kolléga, messze kolléga. Jó kis felszólásom elkészítve szlovák nyelven, de sajnos itt nincs szlovák fordítás, és most gyorsan át kellett állnom egy más nyelvre, úgyhogy valamilyen hosszabb lesz, és talán akadozóbb szeretném elmondani, hogy amit a kollégák elmondtak, már a több, többség, amit, amit elmondott, az, azok olyan dolgok, amelyeket nem kéne ismételni, én már biztos, hogy nem is fogom. Szeretném elmondani, hogy a Bodu kollega és a Time nőnek a felszólással tökéletesen egyetértek, és azzal folytatnám, ahol Time kolléganő abba hagyta, hogy a könyvvizsgáló tevékenység a szorosan összefügg a tagállami környezettel. És ez egy olyan dolog, amelyet tudatosítani kell, és benne kell, hogy valami módon implicit módon benne legyen ebben a bizottsági anyagban. Megmondom őszintén, ez a jogszabálytervezet komoly aggályokat váltott ki különböző tagállamokban, és nem csak a tagállamokban, természetesen a a auditori cégeknél is. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Szlovákiában olyan szinten is foglalkoztak vele, hogy a szlovák nemzeti tanács, tehát a szlovák parlamentnek a Európai Ügyekkel foglalkozó bizottsága február 2-án 2012-ben fogadott el egy határozatot, amely több pontban kifogásolta ezt a rendelet tervezetet, és ezeket az aggályokat részben én is hoztam, és ezeket szeretném önökkel még megosztani azok, azon túl, amit előbb, amelyik eddig elhangzottak. Szintén tartunk attól, hogy a, hogy a szubszidiaritást megsértheti ez a jogszabály, amennyiben nem elég érzékeny módon veszi majd figyelembe a tagállamok, eh, tagállamok eh, specifikumait. Eh, a többi kérdésben, olyan, mint például az illetékek taxatív bevezetése és korlátozása, szintén olyan, amelyet nem hiszük, nem hiszük, hogy ezt lehetne Európai Unió szinten egyformán megoldani, mert mint előbb is kollégan is elmondta, a, a közös nem közösek a követelmények, tehát a minősítési követelmények minden országban mások. Szlovákiában nagyon erősek, meg kell mondanom, talán ott is érvényes, hogy talán ez a legnehezebb tevékenység, szaktevékenység, amelyet Szoákeb el lehet írni, ez a, a könyvvizsgálói tevékenység, tehát ezt valóban nagyon, nagyon komolyan veszük. Az, hogy a nem könyvvizsgált tevékenységet korlátozzuk a nagy vagy egyáltalán minden cégnél, ez nem tartjuk jó ötletnek. Én személyesen úgy gondolom, hogy ezzel problémák lesznek, és, és ez a, a versenyképesség és a flexibilitásnak a rovására fog menni újra bevezetnénk, Szlovákia már volt a rotációs kötelezettség ezelőtt tíz éve, és nem vált be, megmondom őszintén, nem volt hatékony, és ezért indokolatlan, és most ezt újra bevezetni lehet, hogy be lehetne, de egy más szinten, más módon, bizonyos specifikus megkötésekkel, vagy, vagy feltételekkel, de igazában nem tartottuk annak ilyen hatékonynak, és egyáltalán az egész könyvvizsgálói folyamatot csak elodázta és bonyolultabbá tette úgy gondoljuk, az eddigi, úgy gondolom, hogy az eddigi rendelet megfelelt, nem volt igazán problématikus, és, és bár ez az új, ez egy sokkal több ambíciót tartalmaz, és valóban segíthet sok tekintetben, de mégis félünk attól, hogy, hogy a, a változó gazdasági környezetben majd csökkentheti a versenyképességet, és a, és a tagállamoknak ezen a területen nem, nem adunk elég flexibilitást, elég esélyt. Ami a kis és középvállalkozókat illeti, eh, ahogy eh, Karin kollega megfogalmazta, ez egy nagyon fontos szempont, de igazából a hatástanulmányból nem derül ki, hogy most valóban ők ezzel nyernek-e, vagy pedig veszítenek, vagy semleges. Én úgy gondolom, nem igazán fogja őket befolyásolni, bár nyernének vele, mert akkor szerintem az jó lenne, mindenképpen őket támogatni kellene. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A bizottság is szeretne hozzászólni. Három képviselője is van. Good morning, Chairman, and thank you very much, and thank you for all the interviews. Jó reggelt kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a hozzászólásokat, nagyra becsüljük őket. Konstruktívan kell, hogy együttműködjünk, ebbe vágunk bele most. Néhány felvetésre mindjárt reagálok is, amelyek szerintem nagyon fontosak hogy egy kicsit képbe tegyük a dolgokat. Nagyon komolyan veszük az Európai Parlamentet és a parlament véleményét, és a jelentést ugye a szeptember 13-án elfogadták, tervezett formájában megkaptuk 2011 májusában. Úgyhogy május végé, vége és november 30 között tavaly volt hat hónapunk arra, hogy megemészszük, úgymond ezeket az ajánlásokat. És ami most itt van előttem, hát én nagyon szívesen oda is adom egyébként az előadó úrnak és a többi képviselőnek egy táblázat. Ebben a táblázatban 32 ajánlást sorolunk fel, a parlament jelentéséből vettük ezeket, és ezeket, ezek közül 30-at a bizottság is elfogadott. Kettő volt olyan, amelyekkel kapcsolatban eltértünk. Az első ugye a közös auditok. Mi kötelező követelményként ezt nem vezettük be. És ennek megvan az oka. Voltak kételyek, amelyek ennek a gyakorlati megvalósíthatóságára vonatkoztak az Európai Unióban, bár Franciaországban például kötelező és működik, vannak más tagállamok, ahol szintén létezik, mondjuk Dánia. A 64 legnagyobb cégből 16 önkéntes módon ilyen közös auditokat végez. Ausztriában is bankok esetében ez megvalósul, és Svédországban is van egy nagy bank, ahol ilyen közös auditok vannak, de ettől függetlenül még nem szerepel ez a mi javaslatunkban. Ami benne van, az ösztönzők a kötelező rotáció és az, ennek az időtartamára vonatkozó szabály vagy javaslat szerepel benne. És aztán egy másik dolog, amitől nem tértünk el a jelentéssel kapcsolatban, tehát a zöld könyvről készült jelentéssel kapcsolatban, ez a kötelező rotáció, és hogy ez miért van így, mindjárt meg is mondom. Megnézzük az olasz példát. Természetesen, ahogy az előadó is mondta, de megnéztük mondjuk a függetlenséget érintő követelményeket. Ez nem egy olyan intézkedés, amely csak és kizárólag a piaci koncentrációt érinti, vagy akarja megoldani. Itt a függetlenségről van szó. Előfordul, hogy ugyanaz a könyvvizsgáló cég több mint száz éve üldögél a helyén, és a helyzet akut egy-két tagállamban, ahol mondjuk az átlagos ilyen fajta kapcsolat több mint 45 évet is elér a cégek és könyvvizsgálók között. Tehát itt nyilván benne van az, hogy megismeri a könyvvizsgáló a céget, de hát a legnagyobb közérdeklődésre számot tartó jogalanyok, vagy azok, amelyek nem ilyenek, de nagyok, látják, hogy vannak változások az üzleti működésben, és itt megváltozik a vezetés elég gyakran, ha megnézzük ezeket a cégeket. Tehát, hogyha ezeknek a cégeknek a vezetése gyakran változhat, akkor nem értjük, hogy a könyvvizsgálók rotációja miért okoz ekkora problémákat. De amellett, hogy ezt elmondtam, még hozzáteszem, hogy nagyon nyitottak vagyunk a konstruktív kritikára és konstruktív javaslatokra e tekintetben minket az motivált legfőképpen, hogy a függetlenséget akartuk megőrizni. Tehát nem szerettünk volna olyan helyzetbe keveredni, ahol egy könyvvizsgáló cég talán túlságosan is ismeri az ügyfelét, tehát túlságosan közeli kapcsolatok alakultak ki. Az olasz példáról még gyorsan hadd mondjam, hogy Olaszország nincs egyedül, és ugye folytatjuk a, tárgy, folytatódnak a tárgyalások a parlament és a tanács között a javaslatunkról, közben Hollandia előrébb lépett. A holland parlament most fogad el egy olyan szabályt, amely kötelező rotációt ír elő minden 8 év elteltével. Ez a szabály 2014-től lép életbe, legalábbis a mi tudomásunk szerint. Emellett a holland parlament, illetve a holland szabályozást nagyon restriktív, ami a nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat illeti. Az elmúlt hetek fejleményei ezek, nem tudom, hogy mi a végleges hír, lehet, hogy talán valaki itt a teremben tudja, de nagyon fontos fejlemények ezek. Vannak hatalmas cégek, ugye van néhány nagy cég Hollandiában is, és vannak nagy könyvvizsgáló cégek is természetesen. Aztán a felügyeleti modell. Volt egy hozzászólás ezzel kapcsolatban, egy tagállamról, és hogy ott hogy működik ez. Hát rengeteg modell van természetesen, az irányelv némi rugalmasságot megenged a mostani formájában. De a 2006-os irányelv óta azt láttuk, hogy különböző modellek alakultak ki, fejlődtek ki, és mi egy olyan javaslat találtunk elő, amely a legjobb gyakorlatokat figyelembe veszi, tehát az egyes tagállamokban kialakult legjobb gyakorlatokat. Például az Egyesült Királyság, Hollandia, Franciaország kiváló felügyeleti modellekkel rendelkezik, tehát innen merítettünk, ezekből merítettünk, és megpróbáltuk elérni azt, vagy megfogalmaztuk ezt egy javaslatban, hogy ezt európai szinten érjük el hiszen jó az egységes rendszer, elismerjük a különbségeket Európában, de hát ettől függetlenül, hogyha kialakultak a jobb gyakorlatok az Európai Unióban, akkor fontos számunkra, hogy megosszuk ezeket a jobb gyakorlatokat a lehető legnagyobb mértékben, sőt elvárjuk, hogy ezeket alkalmazzák. Nem fogok most a szakmai minősítések kapcsán részletekbe bocsátkozni, hogy milyen érdemeken alapulnak ezek. Az irányelv még a mostani formájában sem kívánja meg az auditorok európai minősítését, mert mindenütt különböző rendszerek működnek. Azt azonban megemlítem, hogy az auditorok nyilván hálózatokban működnek, de én nem tudok olyan középméretű vagy nagyméretű hálózatról, ahol mondjuk egy adott tagállamban dolgozó könyvvizsgálókat nagyobbra becsülnék, vagy jobban megbecsülnék, mint egy másik tagállamban dolgozókat, tehát az ő szakképesítésükről vagy tudásukról jobb véleménye lennének. Azzal is legyünk tisztában, hogy az Európai Unióban vannak hatalmas intézmények, ahol a befektetők és az érdekeltek európai szinten vannak kapcsolatban egymással, például a Deutsche Bank, vagy a HSBC, vagy egy BNP Paribas, vagy a Santander bank, hogyan mondhatjuk el, hogy ezek különböző intézmények? Hát igen, ezek különböző intézmények, különböző tagállamokban vannak, de globális szinten működnek, szolgáltatásokat nyújtanak, és a könyvvizsgálatukat is olyan könyvvizsgálók végzik, amelyek külön, akik különböző tagállamokban szerezték meg a képesítésüket. Hát itt most arról van szó, egyfajta verseny az élre, és nem pedig az sorban az utolsó helyre. Ezzel kapcsolatban, ha bárkinek konstruktív megjegyzése van, azt nagyon szívesen megfogadjuk. Építsünk arra, ami már megvan. És itt megint az a kérdés, hogy hogyan tudjuk garantálni, hogy a legjobb színvonalat érjük el és nyújtjuk az Európai Unióban. Az utolsó megjegyzésem pedig az egyik hozzászóláshoz kapcsolódik. A képviselő a könyvvizsgálatot említette. Nem tudom szó szerint idézni, ami elhangzott, de talán arról volt szó, hogy az audit cégek nem könyvvizsgálati jellegű szolgáltatásokat is nyújtanak azért, hogy ezeknek a bevételéből támogassák a könyvvizsgálati tevékenységüket, mert azt nagyon olcsón végzik. Ez számunkra súlyos agályokat vet fel, mert a könyvvizsgálat független tevékenység kell, hogy legyen megfelelő árazással. A könyvvizsgálati tevékenység árát nem lehet csökkenteni azért, hogy aztán több jövedelmet hozó, konzultatív és egyéb tevékenységeket folytassanak ezek a cégek. Pontosan ezt a fajta konfliktust szeretnénk megszüntetni, ezt a problémát kívánjuk kívánjuk orvosolni. Ha egy megfelelően árazott, független könyvvizsgálati tevékenységet végez a cég, az az ideális, ami minden egyéb kereskedelmi megfontolástól mentes. Köszönöm. Dank zum Abschluss der Berichterstatter, Herr Kollege Kari. Köszönöm szépen, Karim úrnak visszaadom a szót így első körbeni összefoglalóra. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon világos szerintem, és ez így lehet, lehetett is látni. Köszönöm szépen minden kollégának a kifejtett véleményét, de nagyon világos volt számomra. Mindenki láthatja, hogy mennyire sokféle különböző nézetet és véleményt hallottunk itt. Úgy tűnik, hogy két véglet van, ha fogalmazhatok így. Az egyik, hogy a jelenlegi rendszereket teljesen felforgatva újat kell felépíteni, a másik véglet pedig az, hogy hát egy kis fabrikálással még jó a mostani, ahogy működik. Egy-két konkrét felvetésre hadd reagáljak. Az első, amelyet Massif úr vetett fel, köszönöm szépen a kedves hozzászólását. Említette, hogy ugye előadóként a parlament nevében dolgozunk. Igen, ez igaz. És én a bevezető megjegyzéseimben el is mondtam, hogy úgy vállaltam el a, ezt a jelentést, hogy a frakcióm nevében ez a helyes megfogalmazás, mert ezt a, frakci, a frakcióm kapta. Tehát ezt a jelentést a frakcióm kapta, most engem kijelöltek előadónak, de természetesen én a parlament előadója vagyok. Én gondolom, hogy ezt érti, és nyilván tudja, hogy milyen jelentésekkel foglalkoztam a múltban, akkor is így viselkedtem, és most is ezt fogom szem előtt tartani hogy a parlament előadója vagyok. Ezt elmondva én tudom, hogy önnek rengeteg tapasztalata van ebben a témában, és én mindig üdvözölni fogom az ön hozzájárulását ehhez az eszmecseréhez, ahogy előbbre visszük a munkát. Berlinger úr megjegyzései. Ugye ő azt mondta, hogy bontsuk fel, robbantsuk fel a négy cég, négy nagy cég monopóliumát. Ez ugye az egyik oldal, és aztán a másik oldal például kollégám megjegyzései, aki teljesen más ö, véleményt képvisel. És biztos vagyok benne, elnök úr, hogy a kollégák azt is látják, hogy ö, ugye amikor én rájöttem, hogy az én nyakamba kerül ez a feladat, akkor lelkesen reagáltam, tehát hogy ezt is tudja mindenki. Alexander Time-nak megköszönöm a részletes megjegyzéseit, amit ma délelőtt tett, melyeket ma délelőtt tett, és hadd mondjam el itt, hogy a kollégákkal együtt is, és külön is nagyon szívesen találkozom annak érdekében, hogy mindenkinek a véleményét megismerjem, és hogy megtudjam, hogy mit szeretnének látni a végeredményként elkészülő munkában. Tehát természetesen azt hiszem, azon már most tisztában lehetünk, hogy a végeredménnyel senki sem lesz száz százalékig elégedett, mert ez lehetetlen, de nekem az a szándékom, hogy ö, olyan szöveggel álljak elő, amely valóban teljesíti a vállalásokat, tehát a jelenlegi hiányosságokat, hibákat orvosoljuk és védjük az, az Európai Unió állampolgárait, mert ők ránk támaszkodnak, illetve ezekre a könyvvizsgálati tevékenységekre. Tehát nekem nem az a feladatom, hogy minden igényt kielégítsek. Alexander Time kolléganőm megint felvetett egy olyan kérdést, amelyet én is felvetettem a bevezetőmben, és mondtam is, hogy ezt szeretném, az Európai Parlament új hatástanulmányjal foglalkozó osztálya foglalkozzon azzal a hatástanulmányjal, ami megvan, és ezt vizsgáljuk meg részletesen, és elnök úr, én még egyszer önhöz fordulok, kérem, hogy mondja el nekem a véleményét. Nem muszáj ezt most azonnal, lehet az ülés után is, vagy később is, de engem ez nagyon érdekel. Aztán a szubszidiaritás elvével kapcsolatos megjegyzéseket értem, a tapasztalatokat is, ezeket tudomásul veszem. Nagyon sokat tanulhatunk egyébként ebben a munkában a meglévő gyakorlatokból, amelyek a tagállamokban működnek. Sokat tanulhatunk arról is, hogy mi az, amit be lehet építeni, elfogadni, és mi az, amit el kell kerülni ezért azt hiszem életbevágó, hogy én előadóként a lehető legszélesebb képet tudjam megalkotni a jelenlegi gyakorlatokról és a bizottság, ezt mondjuk el azért, megpróbálta ezt a fajta megközelítést alkalmazni, és így készítette el a javaslatait. Tehát, hogy végignézett szerte az EU-ban, és megpróbált összeszedni a jó gyakorlatokat. Erre próbáljunk építeni. Elnök úr, én szándékosan nem szeretném, ha most leragadnánk egy-két apróságban és részletekben, mert ez az első eszmecsere. Lesz még alkalmunk arra, hogy a részletekbe belemenjünk, én garantálom ezt a kollégáknak. Itt a szakbizottsági üléseken is, és a termen kívül is nyilván nagyon nyitott és átlátható leszek. Mindenkinek világosan megfogalmazom a nézeteimet arról is, hogy hogyan haladunk, és tényleg bátorítom és ösztönzöm a kollégákat, nagyon üdvözlöm a bizottság megjegyzéseit is, ebből is látszik, hogy a bizottság maga is nyitottan áll ehhez a munkához, és kíváncsi ennek a szakbizottságnak a véleményére, a képviselőknek a véleményére. A képviselők eldöntik, hogy adóként vagy közvetlen a bizottsághoz, én mindig segíteni fogok mindenkinek, akkor is, hogyha nem értek egyet azokkal a nézetekkel, amelyeket kifejeztek. Nyugodtan vegyenek föl, vegyenek fel a kapcsolatot a bizottsággal, közvetlenül vagy akár rajtam keresztül, mint előadó. A lényeg az, hogy a megfelelő végeredményt érjük el ennek a munkának a legvégén. Ez a célunk. És ott fejezem be, ahol elkezdtem, Massip úr megjegyzéseire utalva. Nagyon konstruktív, és az a felvetés, amit elmondott, arról, hogy fejezzük be ott, ahol elkezdtük a zöld könyvvel. Én erre azt mondanám, hogy kötelességünk, szakbizottságként is kötelezettségünk, hogy friss, meg, friss szemmel nézzünk egy témát, amikor azzal újra foglalkozunk. Lehet, hogy úgy döntünk, hogy az eredeti megközelítésünk nagyon jó volt, és hogyha így van, akkor rendben van, de ha nem, akkor engedjük a szokásos demokratikus folyamatokat lezajlani. És akkor lássuk meg, hogy mi lesz ennek a vége, mi lesz az eredmény. Sikerül-e elérni azt, amit el szerettünk volna? Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm az előadónak. A szakbizottságunk teljes mértékben megbízik önben. A bizottság megteszi javaslatát, és a parlament meg dönt róla. Most a nehéz témáról áttérünk a következő nehéz témára a hetesre Berlingwer úr jelentésére. Tízkor lett volna a szavazásunk, és most át is térünk a szavazásra. A nyolcas pontra Lechner úr a szavazás előtt szeretne valamit mondani a jelentéséről. Mielőtt szavazunk, elnök úr, néhány helyesírási hibára, illetve elütésre utalnék és szeretném megköszönni a kollégáknak azt a két és fél évet, amelyet erre a nehéz anyagra áldoztak. Mindig nagyon objektív vitát folytattunk, és informálisan a tanácssal is. A bizottság egy nagyon jó szöveget terjesztett elő, ezt a további megbeszélés során még jobbá tettük, most pedig szavazunk, és utána pedig a labda a tanács tér felén van. Ami itt az elgépelésekre vonatkozik, itt a 19b-ben. Itt a szöveg utal a hármas bekezdése, nincsen ilyen bekezdés, tehát ez a szöveg a ketteshez tartozik, és a négyes bekezdés igazából a hármas, de a többi stimmel a 44-es cikkben, az angol szövegben az or szót elfelejtették, tehát or ensure, az or hiányzik, a német szövegben oder kerül ide, tehát vagy. És az 50-es cikkben pedig az angol szöveg rendben van, Azonban itt az utolsó fél mondat, ez az or if the member states a német fordításban nem látható, tehát itt az amely tagállamban a örökös él. De ettől függetlenül rendben van a szöveg, és megszavazhatjuk. Köszönöm. Köszönöm a technikai utalásokat jegyzőkönyvbe vesszük, és most Berlingver úrnak adom még egy röviden a szót. Per ringraziare. Csak néhány szóban szeretnék ehhez hozzászólni. Lechner úrnak, kollégámnak szeretnék szívből köszönetet mondani. Mert nagyon türelmes és áldozatos munkát végzett kitartó volt, elkötelezett a családok érzületeire is tekintettel volt, és a tagállami véleményeket szintén figyelembe vette. Úgyhogy én azt javaslom, hogy szavazzunk a szöveg mellett. Szeretnénk remélni teljes támogatást az Egyesült Királyság, illetve Írország részéről. Reméljük, hogy a, a tanács is figyelembe fogja majd venni ezt az álláspontot. És az első olvasatot most már ideje megtartani. Annak ellenére, hogy az egyes tagállamok által felvetett elképzelések nem kerültek mind bele a szövegbe, de mégis segíti a munkánkat, hogyha áttérünk az első olvasatra, és aztán nagy kitartással dolgoznunk kell azon, hogy elérjük Nagy-Britannia, illetve Írország teljes mértékű támogatását. Az elért eredmény, úgy gondolom, oda vezetett, hogy egészen különböző jogrendeket sikerült összekapcsolnunk, Európát építettük. Nagyon szépen köszönöm, Berlingver úr. Az egyik legnehezebb anyag volt ez amelyel foglalkoztunk, és én 18 éve vagyok itt ebben a bizottságban. Lechner úr számára pedig ez egy búcsúajándék, és nagyon hálásak vagyok. Szerintem most szavazhatunk, konszolidált szövegünk van, három szavazást kell lebonyolítanunk. És először most a konszolidált szövegről szavazunk, tehát ki támogatja ezt a konszolidált szöveget? Emelje fel a kezét. Ki ellenzi? tartózkodik. Egy tartózkodás, nincs ellenszavazat, de egyébként egyhangulag döntöttünk. Szavaznunk kell most a bizottság javaslatáról a módosított formában. Most én is készfeltartást kérek, most ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás, két tartózkodás, különben az eredmény ugyanaz, akkor most áttérünk a jogalkotási anyagra mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz az eredmény, Lechner kolléga 22.02. Jó, akkor áttérünk egy másik nagyon nehéz témára, és ez pedig igen, az előadó az árva művek engedélyezett felhasználása, a Géringer asszony az első. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban hat hónap telt el időközben, és nagy örömmel látom, hogy jó kompromisszumot sikerült kialakítanunk. A legtöbb észrevétel amelyet begyűjtöttem ebben az időszakban, olyannak bizonyult, hogy be is tudtam nagyrészt építeni őket. A különböző szakbizottságok részéről több mint 300 véleményt kaptam, és köszönöm szépen az árnyék előadóknak a segítséget és az iránymutatást. Éve Vojtovics asszony segítségét külön köszönöm. Nagyon kemény munkát végeztünk tehát a kompromisszumos megállapodás valamennyi pontjáról azt gondolom, hogy megérdemli a támogatásokat, támogatást szeretnék kérni. Mindegyik megerősítést nyert, és az összes frakció a tegnapi napon támogatásáról biztosított bennünket. Sajnálattal állapítottam meg, hogy a néppárt a 20-as kompromisszumos módosító mögül kivonult. Ez nagyon sajnálatos. Megértem ennek az okait, de mindenkitől azt szeretném kérni, hogy a módosítást támogassa, mert ez valódi kincs felé nyit újat, utat számunkra. És ezt a kincset csak így tudjuk felhasználni, igénybe venni. Remélem, hogy így sikerül felszabadítani ezt a lehetőséget, és az olvasók majd méltányolják ezt. Tehát nagyon szépen köszönöm az utóbbi fél évnek a kemény munkáját, és remélem, hogy elégedettek lesznek az eredménynek. Köszönöm szépen, kolléganő Nibler asszony. Elnézést, megpróbálom megint. Köszönöm szépen, elnök úr kihasználom a lehetőséget, hogy a frakció nevében megköszönjem az előadónak a munkát. Köszönöm, hogy állandóan kompromisszumokat keresett az összes frakció között, és hogy parlamentként sikerült kompromisszumot létrehoznia, minek eredménye a pozitív szavazás lesz. Egy problémám van, de erről már szót is ejtettünk, ez pedig a 20-as kompromisszum a 7-es cikkhez, hiszen itt a hatos és a hetes cikket összeszerettük volna vonni. Kompromisszumos megoldásokat keresett, és most pedig a plenárisra tekintettel elgondolkozunk azon, hogy vállalhatunk-e egy kompromisszumot annak érdekében, amely az ön szívügye volt. Azért szeretném megkérni, hogy legyenek megértéssel, hogy a 20-as kompromisszumot nem tudjuk támogatni, viszont a többit igen. Még egy technikai megjegyzésem lenne, Anders kolléga az 55-ös módosítóját visszavonta, nem tudom, hogy már eljutott-e önökhöz, tehát az 55-ös módosítót vissza szeretné vonni az előterjesztő. Ez a 16. oldalon van, legalábbis a mi néppárti listánkon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Igen, igen, itt van az én listámon is. Jó. Akkor szavazunk. Az első a Kult Bizottság 22-es módosítója. Tehát most a tartózkodókat nem kérem külön, tehát ha valaki tartózkodni szeretne, akkor azt jelezze külön, tehát igent és nemet fogok csak kérdezni. Tehát a 22-es kult módosító mellett ellene, elutasítva. Áttérünk a hetes kompromisszumra mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a kult 23-as, igen, az már, tehát a 8-as kompromisszum, igen, itt ú, más szín, igen, na most akkor melyik a helyes, tehát a 8-as kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor a kilences kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. Akkor tízes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Imkó 17-es mellett ellene elutasítva. 11-es kompromisszum mellett ellene Elfogadtuk. 12-es mellett ellene elfogadtuk. Tovább kult 27-es mellett ellene elutasítva. 13-as kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellene Elfogadtuk. 15-ös mellett ellen elfogadtuk. Tehát a 111-es Steinasszonyi mellett ellene a, talán mellette több. Mellette? Ellene? Vagy túl gyors voltam? Még egyszer. Mellette? Mellette, sajnálom. Tizenötre jutottam. Tizenöt. 15-re jutottam. Ellen igen, igen, tehát szerintem egyértelműen elfogadtuk. Akkor 26-os mellett, ellene. Az első volt a többség. Elfogadtuk. Akkor 116-os tájnasszony mellette ellene, elfogadtuk. Az IMCO 20-as mellett ellene, ezt is elfogadtuk, akkor 16-os kompromisszum mellett ellene, elfogadtuk. Akkor a 122-es mellett ellene elfogadtuk. Az IMCO 23, ha helyes. Nem, az megvan. Az IMCO 24-es, akkor 123 Tyne mellette, ellene, elutasítva. Akkor a következő, a Kult 32-es. Kult 32-es mellett, 33-as elnézés mellette, ellene, elutasítva. 28-as az előadótól mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es, a 17-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. A 133-as Engström Lichtenberger mellett, ellene, elutasítva. Tovább a 134-essel. Mellette, ellene, elutasítva. Kult 37-es mellett, nem, de itt van. Nem fogadtuk el. Kult 37-es mellett, ellene, elutasítva. Igen, nem fogadtuk el a másikat akkor okafogyott. A 135-ös mellett ellene elutasítva. 136-os Kavada mellette ellene elutasítva. A Kult 38-as mellett ellene elutasítva. 32-es az előadótól mellette ellene mellette még egyszer 11-et számolok ellene. Tizenhárom, tizennégy, elutasítva. Elutasítva. Ez melyik volt? 32-es, oké. Okay. Akkor a következő, az IMCO 26-os mellette, ellene elutasítva. 137-es Engström Lichtenberger mellette, ellene, elutasítva. 138-as Galló Boris mellette, ellene, elfogadtuk. 141-es Niebler Wieland mellette, ellene, elfogadtuk tovább 33-as az előadótól mellette, ellene, elfogadtuk. Tizennyolcas kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 19-es mellett, ellene, elfogadtuk. Kult 41-es mellett, ellene, elutasítva. Imco 29-es mellette, Imco 29 mellett, ellene, az első volt a többség, elfogadtuk, Imco 30-as mellett, ellene, elutasítva. Imco 31-es mellett, ellene, elfogadtuk. A 20-as kompromisszum mellett, ellene. Az utóbbi volt a több, elutasítva. ...148-as galló. Eredmény is kell. A 20-as kompromisszumra visszatérek. Mellette. A 20-as kompromisszum mellett 12. Most ellene. Tizennégy. Elutasítva. 14-12 ellenében. 148-as mellett. Ellene. Még egyszer. 148-as mellett egyértelműen tizenkettő, tizenhárom. Ellene? Tizenegy, tizenhárom, tizenegy ellenében elfogadtuk. Jó. Kult 50. Kult 50-es. Kult 50, das auf Kult 50-es. A 13-as, 13. oldalon. Akkor most a Kult 50-ről szavazunk mellette. Emelje fel a kezét. Ellene. Elutasítva. 21-es kompromisszum. Ellene. Elfogadtuk. Imkó 36-os ellene. Elfogadtuk. 161-es Gallu Boris mellette. Ellene. Számolni 161-es Gallo Boris mellett. Tizenhármas. Tizenhármas volt? Akkor még egyszer, én 13-at számoltam. Ja. Mellette. Tizenegy. Ellene. Ez egyértelműen több. A titkárság jól számolt, én rosszul. Elfogadtuk. Elutasítva, elutasítva. 162-es Galló Boris mellette. Ellene elfogadtuk. Kult 51-es mellett. Ellene. Az első több volt, elfogadtuk. Kult 52-es mellette, ellene, elutasítva. 42-es az előadótól mellette, ellene, elfogadtuk. Most az 52-es, ugye? Aha. Tehát 43-as az előadótól mellette, ellene, elfogadtuk. Engström Lichtenberger mellett, ellene, elfogadtuk kult egyes mellett. Nem. Kit felejtettem el? Szerintem ezt, ezt már... Ja nem, igen, elfogadtuk, tehát szavaznunk kell. Titkárságnak igaza van, köszönöm az utalást. 167-es ellene, elutasítva. Kult egyes mellett. Az IMCO 39-es talán Haha, ez nálam így sincs. Imco 39-es mellett, ellene, elutasítva. De a kult 1-es. Na végre. Kult 1-es végre. Mellette, ellene, elutasítva. Kult 2 mellette, ellene, elutasítva. Az egyes módosító előadótól mellette, ellene, Elfogadtuk. Az egyes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 51-es Galló Boris mellette, ellene, elfogadtuk. A hármas, igen, erről már, igen, ez már okafogyott, okafogyott. Imkó 2 a következő, Imkó 2 mellett. Ki támogatja az Imkó 2-est? ellene. Szerintem elfogadtuk. Jó. Akkor a kult 6-os mellett ellene, elutasítva a kult 7-es mellett ellene, elutasítva. Négyes az előadótól mellette, ellene, az utóbbi több volt elutasítva. Akkor a kult 8-as mellett, ellene, elutasítva. Az ötös módosító mellett, ellene, elfogadtuk. Kult tízes mellett, ellene, elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 59-es Tremó mellette, ellene, elutasítva. A kult 12 mellette, ellene, elutasítva. A hetes az előadótól mellette, ellene, elfogadtuk. Ez oka fogyott. Nyolcas. Nyolcas. A nyolcas az előadótól mellette, ellene, elfogadtuk. A következő, ez nem, nem. A 63-as tájnasszony mellette, ellene. Elfogadtuk. Imkó 6-os mellett, 7-es, miért 7-es? Jó, a 63-ast elfogadtuk. Akkor az Imkó 7-es mellett, ellene, elfogadtuk. Elutasítottuk. Akkor a 64-es okafogyott. Elutasítottuk 64-es Manders mellette, ellene, elutasítva. Imkó 8-as, Imkó 8-as mellett, ellene, elutasítva. A 9-es mellett, ellene, elfogadtuk. 66-os Tyne mellett ellene. Akkor a Kult 16-os mellette ellene elutasítva. A következő a hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 71-es Galló Boris mellett ellene. Ellenőrizzük még egyszer. Galló Boris 71-es mellett. Tizenhárom. Most ellene. Tizenkettő. Mindenképpen elfogadtuk. Most teljesen mindegy, hogy kiszámol. 71-es. 4-es kompromisszum mellett. Ellene. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett. Ellene. Elfogadtuk. 14-es az előadótól mellette. Ellene Elfogadtuk. A kult az megvan. Imkó 12-es. Mellette? Ellene? Elutasítva. Hatos kompromisszum mellett? Ellene? Elfogadtuk. 81-es Galló Boris mellett? Ellene? Elfogadtuk. 30, 83 mellett ellene elfogadtuk. 45-ös, 45-ös az előadótól mellette ellene elfogadtuk. 46-os az előadótól mellette ellene elfogadtuk. 168-as Karim mellette, ellene. Az első a többség volt, elfogadtuk. Megszámolhatjuk. 168 Karim. Tehát a 168-as Karim mellette. Ez egyértelmű többség. 47-es előadó mellette, ellene, elfogadtuk. Kult 54-es mellett, ellene, elutasítva. 55-ös kult mellette, ellene, elutasítva. 48-os előadó mellette, ellene, elfogadtuk. 169 Galló Boris mellett, ellene, elfogadtuk. 170 Galló Boris mellett ellene elfogadtuk. Most a bizottság javaslata egészként mellette ellene elfogadtuk. Így a jogalkotási állásfoglalásról igen, nem, elfogadtuk. Ó, most a tartózkodásra kérdezek rá, van? Nincs. Gratulálok az előadónak. 23-1 arányban. A következő Bodu kolléga jelentése. A jelentéstevő szeretne hozzászólni? Nem. Régner asszony, köszönöm szépen. A jegyzőkönyvbe kérem felvenni. Egy kicsit zavarban vagyok, hiszen a kompromisszumok fölidegesítettek. Miért? Tegnap este nagyon késő lett már, és nem tudtuk megnézni a kompromisszumokat, de azért számos kompromisszumban nem látom a módosítók bedolgozását. Tehát nem látom, hogy ezeket figyelembe vették volna. Legalábbis az általam benyújtott módosítók tartalma nem szerepel és a többi bizottság javaslatát se látom. Tehát szerintem nem dolgozták ezeket be megfelelően. Igen, jegyzőkönyvbe vesszük. Most akkor áttérünk a szavazásra. Az egyes módosító mellett ellene elutasítva kettes módosító Régner asszony mellette, ellene, elutasítva. 12-es mellett, ellene, elutasítva. Egyes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Az Emple egyes mellett, ellen, elfogadtuk áttérünk az Empl esre Igen, ez van itt, tehát Empl 2 mellett. Ellene elfogadtuk. Empl 5 ös mellett ellene elutasítva. Econ 3-as mellett ellene elfogadtuk. Empl 6-os mellett ellene Elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. Hármas mellett ellene elfogadtuk. Huszonnégyes itt van. 24-es mellett ellene elfogadtuk. Econ 7-es mellett nem. Empel 13-as mellett ellene elfogadtuk. 20-as Boris mellett ellene elfogadtuk. Empel 9-es mellett ellene Elfogadtuk. 8-as Tebaka. Igen, ez okafogyott. 4-es kompromisszum mellett. Ellene. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett. Ellene. Elfogadtuk. 27-es Régner mellett. Ellene. Elutasítva. 14-es empl ellene elutasítva. Höckmark 32-es mellett ellene elfogadtuk. Az empl 17-esről nem szavazunk, 23-as Gustafsson mellett 33-as, 33-as Gustafsson elnézést mellette. Ellene elfogadtuk. 34-es Gustafsson mellett, ellene, elutasítva. 36-os Régner mellett, ellene, elutasítva. 37-es mellett, Hökmark ellene, elfogadtuk. 35-ös McCalfin, e, igen, elintéztük már, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett, ellene elfogadtuk. Ekon 21-es mellett ellene elutasítva. 41-es Régner mellette ellene elutasítva. Itre 8-as mellett ellene elutasítva. Empel 18-as mellett ellene elfogadtuk. A hetes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Akkor folytatjuk a 40-esre mellette, ellene, elutasítva. Empül 20-as mellett, ellene, elfogadtuk. 49 mellett, ellene, Elfogadtuk. 48-as Lichtenberger mellett. Ellene. Elfogadtuk. Ample 21-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 50-es Régner mellett. Ellene. Elutasítva. 51-es Hökmark mellett. Ellene. Elfogadtuk. 52-est elintéztük már. Igen, de megint igaza van. Tehát az 52-esről szavazunk mellette, ellene. Ne, pillanat, pillanat, elutasítom. Hármasról ne, akkor itt az ötös, Lichtenberger mellett, ellene, elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Imkó 13-as mellett, ellene, elfogadtuk. Ekon 17-es mellett, ellene, tartózkodás, nagyon sok tartózkodás, de elfogadtuk. Akkor 56-os Bowles mellett, ellene, elutasítva. 9-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 61 és Régner mellett, ellene, elutasítva. 60 Stojanov mellett, ellene, elfogadtuk. 10-es kompromisszum, Igen. ellene, elfogadtuk. Folytatjuk a 64-esen Régner mellette, ellene, élutásítva. 63, nem, 65-ös, bocsánat, Stojanov mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor Ekon 12 mellett, ellene, Ekon 20-as, nem? Nekem itt 12 van, hol a 20-as? 12-es, Ekon 12-es. Még egyszer, Econ 12-es mellett, ellene, elutasítva. 67-es Régner mellett, ellene, elutasítva. 68-as Hökmark mellett, ellene, megszámoljuk. Tehát 68-as Hökmark mellett, egyértelmű ellene, többség mellette van. Elfogadtuk. 9-es debakka mellett. Ellene? Elfogadtuk. 10-es debakka mellett. Ellene? Ezt is elfogadtuk. De hát ez ugyanaz. Aha. Econ 8-as, ez az utolsó oldal. Econ 8-as mellett, ellene, elutasítva. Econ 11-es mellett, ellene, elfogadtuk. Az egész jelentésre szavazunk mellette. Megszámoljuk. Kérem. Hűa mellette, magasra a kezeket mellette, Oké. Sekretariat 10, 14, kann ich nicht sein. Nochmal bitte. Még egyszer, fel a kezekkel. Dafür. 1, 2, 3, 4.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 Okay, herzlichen Dank an Herrn Kollegen. Köszönöm szépen, kolléga Bodu. Van még néhány aprócska szavazás. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, a Ekon bizottságé, és megvizsgáltam, megvizsgáltattam az ügyet, és nincs fenntartásom. Ha önöknek sincs, akkor az első anyagról szavazunk. Ez itt a 2011. december 21-i EU felhatalmazáson apró rendelete, tehát aki ezt támogatja, emelje fel a kezét. Ellenzi, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. A második pedig szintén december 21, 2011, és ez a 2004 per 809-es mellette ellene tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Akkor itt még van egy pár újra dolgozott, átdolgozott anyag. De López Iszturi kolléga nincs itt. I, azt kívánjuk, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. De itt van egy másik átdolgozás, és ez pedig önök előtt van már, és most szeretném megkérdezni, hogy ki támogatja ezt, ki ellene tartózkodás, akkor ezt elfogadjuk. A következő, a pénzügyi eszközök piacai, és pedig 2004 per 39 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat és jogdíj fizetések közös adózása mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor még Lichtenberger asszony. Igen, ehhez az anyaghoz megjegyezném, hogy pillanatnyilag a közlekedési bizottságban itt a részidő kiosztás reformjáról beszélünk. Tehát nagyon furcsa, hogy most itt átdolgozásként megint elénk kerül, de bárhogy is legyen. Nagyon furcsának tartom a brüsszeli bizottság részéről ezt, és szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben is rögzítésre kerülne, hiszen furcsa, hogy átdolgozásról szavazunk, míg a közlekedési bizottsága részidőkről tárgyal. Tehát szerintem nem sürgős. Tehát szerintem egy üléssel később legyen, márciusban is van egy ülésünk, és akkor még pontosabban meg is nézhetjük, akkor elképzelhető, hogy ott lesz a jelentéstevő, és nem lesz probléma. Tehát akkor ezt most későbbre halasztjuk. Van itt még nekem egy Lechner. Itt jogalapról van szó. Lechner kolléga, nagyon röviden. Itt a parlament határozatáról, a tanács határozatáról van szó az európai menekültügyi alapokkal kapcsolatban. A jogi alapként itt a szerződés 78-as és 8-as cikkét akarta alkalmazni, de a tanács véleménye az, hogy csak a 78-as cikk alkalmazandó, és a mi jogi szolgálatunk is ezen a véleményen van. A tulajdonképpeni jogi alap mindenképpen a 78-as. Tehát, hogy most a 80-ast ehhez hozzácsapjuk, vagy nem, szerintem nem indokolandó. Egyáltalán nem tudom, hogy a 80-as cikk egyáltalán képezhet-e jogalapot. Azonban nekünk ezt nem kell eldönteni, nyitva hagyhatjuk. Hiszen egyértelmű, hogy a döntő jogalap itt a 78-as, és maradjunk is ennél a jogalapnál. És nem kell itt más jogalapot is hozzáfűzni. Tehát szerintem a 78-os a megfelelő jogi alap. Köszönöm szépen, ketten jelenkeztek, Wikström kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt az ügyet a líbe bizottságban, ahol teljes jogú tag vagyok, figyelemmel követtem, és nagyon nehéz, hosszadalmas eljárás volt. Végre megvan a megállapodás, egyetlen nyitott kérdése a jogalap. A parlament és a tanács különböző értelmezéseket alkotott ez ügyben. A 80-as cikk valóban olyan szövegszakasz, amelyre a Lébe szakbizottság gyakran hivatkozik, illetve gyakran támaszkodik különösen eh, a jelentések, illetve az előadói munka a Dublin 2-es értelmében. A 80-as cikk továbbá a szolidaritást állítja a középpontba preambulum bekezdésben, és a bizottsági nyilatkozat úgy szól, hogy a 80-as cikk egyéb hogy ez nem csorbítja jogalap tekintetében. Ez a kompromisszum viszont nem azt jelenti, hogy elfogadnánk, hogy a 80-as cikket, hogy ettől eltekintsünk a jövőben. De szeretnénk konstruktívak lenni, hogy kialakulhasson a megállapodás, és felszabadíthassuk a forrásokat. Márciusban lesz a szavazás a Lébe Bizottságban, aztán plenárisra kerül, és a finanszírozást meg kell őrizni. Tehát a halasztás nem megoldás, ma kell szavazni. Javaslom hogy az utolsó kettő bekezdést az ötödik oldalról töröljük, illetve a hatodik oldalról a második bekezdést. Tehát a 80-as cikk a preambulum bekezdésben az teljesen helyén való, hivatkozható. A különböző intézmények nyilatkozatai, valamint az EP nehéz döntése. A 80-as cikknek a törlésére egy nehéz kompromisszum eredménye, és ez pedig azt jelenti, hogy a 80-as cikknek a jogalapkénti felhasználásával kapcsolatos kompromisszum a szakpolitikai tevékenységet befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti. És a bizottság, illetve a parlament nyilatkozatait is érintheti a tárgyalásoknak a folytatásában. Tehát el kell mindenképpen kerülni a Juri szakvéleménye szerint a 80-as cikkre való olyan utalásokat, amelyek jogalapnak minősítenék azt. Legfeljebb egy hivatkozás szerepelhet egyéb tekintetben. Tehát az ötödik oldal két bekezdésének a törlését, illetve a hatodik oldalon a 80-as cikk, mint jogalap szakaszt lehetnénk törö- lehetne törölni a konstruktív hozzáállás jegyében. Ha jól értettem, akkor követi Lechner úr javaslatát, vagy rosszul értettem? Követi Lechner úr javaslatát? Jól értettem? A nyolcast töröljük. Ebben az értelemben igen, a 80 töröljük, de legyünk érzékenyek. Amikor töröljük a nyolcast, utalhatunk esetleg arra, hogy más összefüggésben használjuk, de nem jogalapként, hiszen a LIBE bizottságban használnunk kell más tekintetben. De ez a Libe Bizottság dolga, tehát a Libe Bizottság azt, a, azt vesz fel a preambulum bekezdésbe, amit akar. De nekünk, ha jól értettem, akkor szeretné megváltoztatni a szöveget, a jelentés szövegét, de itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy a 80-as itt ebben a szövegben legyen jogalap, vagy nem. És Géringer asszony, Tavares és Lichtenberger asszony. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr. A következő javaslatot szeretném tenni. Talán el kellene halasztanunk a jogalappal kapcsolatos szavazást, mert én még sok nem tisztázott dolgot látok, és az információkat is nagyon későn kaptuk, meg tegnap este tulajdonképpen. Tehát számomra sokkal nagyobb a hordereje ennek a kérdésnek annál, mint hogy ma elsietve döntést hozunk megfelelő elemzés nélkül. A levelet a titkárság küldte február 28-án, és én állítólag megkaptam, tegnap este nem volt kellő időm arra nem volt elég időm, hogy átolvassam. És árnyék előadóként a jogalapügyében úgy gondolom, hogy nem szabad ilyen elkapkodott döntést hozni, különösen amikor még sok dolog nem egyértelmű. Tehát nem szabad így végeznünk a munkánkat, hogy előző este megkapjuk a levelet, és másnap reggel szavaznunk kéne. Wikström asszony utalt rá, hogy a Libében sürgős a dolog, tehát ilyen előfordul, hogy néha Strasburgi heteken is foglalkozunk ezzel, és ott nincs sok időnk. Tavares úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr a Gyuri Bizottságnak szeretnék köszönetet mondani, hogy figyelembe vették ezt a kérdést, elgondolkodtak rajta, és Lechner úrnak, az előadónak is köszönöm. Egyetértek az álláspontjával, a lehető legrövidebben igyekszem megfogalmazni, hogy a kolléga említette, most már két éve dolgozunk ezen, és az Európai Menekültügyi Alap módosításával eh, kapcsolatos, illetve azzal jár. És hogyha nem fogadjuk el március végéig akkor áprilisban nem jelenhet meg a hivatalos folyóiratban, és ez pedig azt jelenti, hogy az európai menekültek kezelését veszélyeztetjük vele. Tehát, hogyha ezt késleltetjük, akkor az egész veszélybe kerül. Lechner úrral egyetértek abban, hogy a 78.2G pont a megfelelő jogalap az együttdöntés esetében. A 80-as cikk, mint további jogalap került elő, mert itt a tagállamokra eh, leosztott eszközökkel foglalkozik. Ez nem a 78.2G-re tartozik, mert ott a partnerség és együttműködés, hanem a közvetlen szolidaritás eh, volt a téma. A tanács nem értett ezzel egyet, és aztán kompromisszumként elfogadtuk a 80-as eh, elhagyását ebben a kérdésben. Tehát ez ügyben megállapodás jött létre. Wikström asszony viszont joggal utalt arra, hogy a Júri ezzel a kérdéssel kapcsolatos feljegyzése, a Libe, illetve a Júri szempontok összehangolásáról. Ez egy kicsit messzebb megy, mint a mi keretünk. És nincs egyetértés az intézmények között a jogalappal kapcsolatban a bizottság. Nem, hogy nem fogadja el ezt, hanem egy nyilatkozattal egészíti ki a döntésünket, az, abban a tárgyban, hogy a jövőben a 80-as cikket használják majd. És a jogi szolgálatok pedig vizsgálják a kérdést, még nem zárták le ezt a vizsgálatot. Tehát én úgy gondolom, hogy a kompromisszum szellemében a tanácsával egyetértés jegyében a 80-as cikket teljes mértékben ki kéne hagyni, és a 80-as cikkel kapcsolatos döntést hagyjuk a jövőre, hogy nek ne kössük meg a kezünket a jövőbeni stratégiát tekintve. Még négyen jelentkeztek, de teljesen világosnak tűnik nekem az egész dolog. Lechner úr azt javasolja, hogy töröljük a 80-ast, és erről nem is szavazunk, tehát igazából ez csak egy segéd, egy segítő feljegyzés. Tehát, hogy most egyel több vagy kevesebb bekezdés van benne, szerintem teljesen mindegy. De a 80-as nem jogalap. Tehát, hogy aztán a szakbizottság mit ír be a saját jelentésébe ez a libe dolga. Tehát, hogyha ők akarnak a 80-asra utan, utalni, hát szívük joga, hát bármelyik preambulum bekezdésben utalhatnak rá. De itt Géringer asszony azt kéri, hogy halasszuk el, ez nem megy. Vissza, mert az idő szorít. A javaslatom pedig azt lenne, hogy a Lechner javaslatról szavazzunk. Wikström asszony, stimmel vagy nem stimmel így? Tökéletesen így van. Kezdjük meg a szavazást ebben az ügyben, tehát nagyon hasznos, hogyha ma ezt eldöntjük. Lichtenberger azt, mondja, mi a baj? Nagyon fontos az, hogy a jogi bizottságban is szülessen döntés, hiszen nincsen előre mutató hatája, és a döntéseinket pedig eh, mindenképpen jegyzőkönyveljük. Tavares úr? I think that I forgot to say that I am the rock természetesen elfelejtettem említeni, hogy ennek az ügynek én vagyok a jelentéstevőjét a parlamentben. De emellett a dokumentumok kapcsolatos feljegyzések, megjegyzések veszélyeztethetik a stratégiánkat, amelyeket a három oldalú párbeszédben használtuk. Tehát az egyetlen megoldásnak a 80-as visszavonása tűnik, viszont a többi intézménnyel való megállapodást azt jelenti, hogy a döntésünket már átvették annyiban, hogy a 80-as cikket nem kívánjuk sosem használni, de túl korainak tűnik a döntés. Köszönöm szépen. Ez mind bekerül a jegyzőkönyvbe. Most pedig mi döntöttünk, hogy Lechner úr ügyét akkor lezártók. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Nagyon sok tartózkodás van. De akkor most így döntöttünk. Most pedig nézzük. Biztos, hogy jó. Igen, visszaérünk a hetes ponthoz, befejeztük a szavazást, és akkor Berninger úr jelentése következik. Cari colleghi, come voi ricorderete, Kedves kollégák, bizonyára emlékeznek, hogy a jogi bizottság 2010. júliusában létrehozott egy munkacsoportot az Európai Unió administratív jogával kapcsolatban, és azt a feladatot kaptuk, hogy a hatályban lévő normákat vizsgáljuk meg, lezártuk a munkánkat, következtetésekre jutottunk, és most azért vagyunk itt, hogy a javaslatunkat megtegyük a jogi bizottságnak a következő lépésekre vonatkozóan. Most a mai eszmecserét szeretném az unió adminisztratív jogára összpontosítani. Tehát ez azt jelenti, hogy az intézmények, ügynökségek, hivatalok és szervek administratív jogára. Itt lehetnek általános rendelkezések, amelyeket már elfogadtak az Unióban, illetve az egyes ágazati dokumentumok, vagy pedig antitrust, antitrust eljárások, amelyek megszülettek. Az elmúlt években, erről tudnunk kell, az Európai Unióban több különböző eljárás, adminisztratív eljárás fejlődött ki és ezek több különböző formát is öltenek, tehát lehetnek ezek jogszabályok, vagy úgynevezett puha jogi eszközök, és ezen a területen, tehát nagyon nagy volt az aktivitás, nem koherens a kép, és hát elég érdekes, ez egy nagyon fontos terület. Az Európai Unió ma konzisztensen adminisztratív tevékenységet is folytat, de ezt jogi szempontból, ha vizsgáljuk, arra a következtetésre jutunk, hogy kell, hogy legyen európai adminisztratív jog. Megismétlem még egyszer, hogy hiányzik a, a koherencia, tehát nem koherens a kép, a különböző szabályok és eljárások alakultak ki, és azt kell kihangsúlyozni, hogy az állampolgárok helyzete nagyon gyenge eljárásjogi szempontból, nem, nincs elég védelem, ami garantálná az ő a helyzetüket tehát tulajdonképpen egyfajta egyenlőség alakult kipotenciális egy, egyenlőtlenség az adminisztráció és az állampolgárok között, tehát nem egyenlő jogokkal rendelkeznek, az adminisztráció privilegizált helyzetben van a túlzó hat, túlzott hatalma miatt. És ebből az okból gondoltuk, tehát ugye ez egyfajta funkcionális hiba vagy hi, hiányosság, ezért gondoltuk, hogy szükséges az állampolgárok specifikus védelme, garanciák nyújtása, és mit is javasolunk most? Ugye megvolt, tehát elvégeztük a munkát, a munkacsoport a többféle eljárásjogot is vizsgáltunk, meghallgatásokat tartottunk szakértőkkel, konzultáltunk, és ennek a munkának az eredményeképpen megszületett a javaslatunk, amelyet most itt a szakbizottságnak bemutatok. Az volt a végkövetkeztetésünk, hogy egy um, jogszabályalkotási kezdeményezést indítsunk azért, hogy legyen egy egységes, kötelező érvényű adminisztratív eljárásjog az Európai Unión belül, ami mindenkire vonatkozik. Azért, mert ennek most már van konkrét jogalapja is, ami ugye nem létezett eddig a múltban. Ez az egyik újdonsága a Lisszaboni szerződésnek a sok közül. A 298-as cikkben szerepel, ami az Európai Unió működésére utal, és utal a még az alapjogi karta 41-es cikkére is, amelyet ugye az EU elfogadott, a 41-es cikkben, a történelemben először írják elő, hogy joga van az állampolgárnak a jó adminisztrációhoz. Tehát azt javasoljuk, hogy a figyelmünket ne, nem feltétlen a szubstantív adminisztratív jogra kellene fordítani, hanem az eljárásra, tehát az adminisztratív eljárás jogra. Azért mondom ezt, mert az eljárások során ugye az állampolgárok, a vállalkozások különböző jogokkal bírnak. Meg kell őket védeni, minimális garanciákat kell nekik nyújtani, biztonsági garanciákat is, tehát ezek eljárásjogi normák, amelyek jogilag kötelező érvényűek és elengedhetetlen feltételek, amelyeket biztosítani kell. Ezek teszik lehetővé azt, hogy európai szinten létrejöjjön mondjuk a jó adminisztráció jogi kultúrája. Tehát legyenek meg ennek a feltételek feltételei, és így jöhessen létre ez a jó adminisztráció, amiről beszéltem. Hát természetesen ez úgy működik, hogy jogi formában védelmet nyújtunk, tehát ez ugye a jogszabály, és ezt még több más úgynevezett puha jogi eszköz is kiegészíti amelyet meghatároztak a jogszabályi, a jogszabályok. Több ülés eredményeképpen született meg az a e, munka, amit most bemutatok önöknek, ezt a javasl- ez a javaslat. Én tudom, hogy ugye egy javaslatot mutatok be önöknek, az EU mindig e, vonakodik attól, hogy ilyen általános jogszabályokat fogadjon el, és inkább lépésről lépésre szeret haladni. Azonban, hölgyeim és uraim, elérkezett az a pillanat, ahol ez a lépésről lépésre való előrehaladás már kiépített egyfajta adminisztratív jogot, de ebben hiányosságok vannak, és nem koherens a kép, nagyon érzékeny a kérdés, és ezért itt az ideje, hogy lépjünk, nagyon nagy felelősséggel jár ez a feladat, tehát érezzük a, ezt a kötelességet, ami a vállunkra nehezedik, de talán tényleg elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy itt az ideje, hogy egy általános normát fogadjunk el, jogi normát az administratív eljárásról. Ezt meg kell fontolni. Én önöknek egyébként a személyes tapasztalatomat elmesélhetem a 2041 es törvényt például Olaszországban a hasonló adminisztratív téren elfogadták, de 40 évet kellett várni, mire ezt sikerült elérni. Hát én <laughs> nem kívánom azt, hogy az Európai Unióban is ez legyen a helyzet. Én azt szeretném, hogy ma itt van a lehetőség arra, hogy gyorsabb munkát végezzünk, remélem, hogy sikerül elérni ezt a célkitűzést. És akkor egy érdekes politikai szempont még. A 298-as cikke a szerződésnek kompetenciát biztosít az EU számára gyakorlatilag, független európai adminisztrációt kell megteremteni, és ez gyakorlatilag a jobb alkotási kezdeményezésnek a kiinduló pontja lehet. Ugye a bizottság a kezdeményező, itt van a cikk a Lisszaboni szerződésben, tehát megvan a jogalap, és a bizottság mégsem kezdte meg a munkát, tehát nem tett javaslatot jogszabályra. Mit teszünk mi a parlamentben? Hát ösztönözzük a bizottságot, hogy tessék, akkor legyen már jogszabály az adminisztratív eljárásra vonatkozóan, tessék lépjen, ez ugye nem a mi feladatunk a jogi kezdeményezés amúgy, úgy, de hát a parlament eljárhat így, és én ezt javaslom, hogy a mi szakbizottságunk, tehát a júri szakbizottság lépjen előre, és aztán utána a bizottság is elvégzi a feladatát, a kötelességét. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Berlinguer. Frau Kollegin Wikström, bitte. Köszönöm szépen, Berlinger úr. Wikström asszony. Köszönöm, elnök úr. Berlinger úrnak is köszönöm ezt az ismertetőt és az intenzív jó munkát ebben a témakörben. Az első eszmecsere keretében most egészen rövid leszek. Úgyhogy kérem szépen, hogy egy kicsit halkaban beszélgessenek. A Lisszaboni szerződés megadja a kereteit annak, hogy igazgatási jogszabályt alkossunk kötelezően a 298-as cikk alapján, ahogyan Berlinger úr felhívta erre a figyelmünket a szerződés értelmében. És az ügynökségekre, illetve különböző szervezetekre, testületekre is érvényes. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas kihívás valamennyiünk számára. Kreatív, ambíciózus munkát kellene végeznünk, és személy szerint én is erre készülök, mert valóban szükség van egy úgymond biztonsági hálót megalkotni az európai polgárok és vállalkozások javára. Amikor az unió igazgatási kérdésével foglalkozunk, nem könnyű a feladatunk, hiszen itt nem 40 évnyi példa áll előttünk, hanem most kell megvalósítani, mert szétszórtak az igazgatási gyakorlataink nagyon sokféle formában valósulnak meg, és nincsen következetesség a jogszabályokban. Tehát modern, átlátható és megfelelő struktúrát kell kialakítani annak érdekében, hogy a következő évtizedek próbáját kiállja a polgáraink szempontjából. A szervezetek az évek során fejlődtek, növekedtek, és nagyon rugalmasan alkalmazkodtak a helyzethez. Ideje konszolidálni egyszerűsíteni az eljárásaink egy részét, hogy valóban elérhető legyen az unió, sőt érthető is legyen a polgárok és a vállalkozások számára. Berlinger úrral és a többi kollégával árnyék előadóként én nagy örömmel dolgozom majd együtt ebben a témában. Nagyon konstruktívak leszünk. Köszönöm. Gárni kolléga. Jó. Elnök úr, azt hiszem, hogy ez a mai nap nagyon fontos, azért, mert elfogadtuk az öröklési ügyekre vonatkozó jelentést, és más fontos jelentéseket, most pedig egy olyan témával foglalkozunk, amely minden állampolgárt érint, és azokat is, akiknek öröklési ügyei vannak folyamatban. Én Berlinger úrhoz csatlakozom, és egyetértek vele, remélem, hogy nem fog eltelni 40 év, mire sikerül ezt az ügyet lezárni. Azért, mert tényleg úgy gondolom, hogy itt a pillanat, hogy lépjünk. Megvan ugye egyfelől az adminisztráció, az egyik oldalon az állampolgárok, a másik oldalon a jogok, és egyebek, tehát most itt lehetne lépni, kifejlődtek az eljárások. Szerintem egy-két részletet még el kell mélyíteni. Az adminisztratív eljárások, eljárás jog tudná garantálni például az állampolgároknak a különböző dokumentokhoz való hozzáférést, és így bármit, bármiről tájékozódhatnak, ami érdekli őket az Európai Unióval kapcsolatban. Nagyon fontos munkát végzett ez a szakbizottság, és most jött el az a pillanat, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, majd Berlingver úr ugye jelezte a, a időbeosztást, remélem, hogy hasznos végkifejletre fogunk eljutni. Köszönöm szépen, Tájn asszony következik. Ja, danke. Köszönöm szépen. Az uh, Aldéban egy évig ültem ebben a munkacsoportban, és hallottam ott kétkedőbb hangokat is, legalábbis Berlinger úr azt mondta, hogy habozók, tehát mégiscsak szükséges itt a szubszidiaritás elvének betartása. Azonban az egyes esetekben megmutatkozott, hogy hiányzik számos területen az eljárási jogi jog. És ez egy égbe kiáltó jogi hiányosság, hiszen sokan nem is tudják, hogy hova forduljanak, kihez forduljanak, nem tudják ki a partnerük, és főleg amit a német jogból ismerünk, tehát mielőtt bíróság elé kerül egy ügy, nem is szabályzott, hogy hogyan, mi történik addig és amikor sok pénzről van szó, amikor vállalatok érintettek eh, karteljogban, akkor itt az igazgatási eljárás szabályzott. De ahol nem pénzről van szó, ahol állampolgárok jogairól van szó, ahol állampolgárok életébe történő beavatkozásról van szó, pont ezeken a helyeken eh, igazából a jogvédelem nem garantált, és mindenképpen lépnünk kell ezen a területen, hiszen eléggé bonyolult a helyzet. És itt nagyon sokfajta eljárás képzelhető el, és az általános igazgatási eljárásban kellene szabályozni ezeket a dolgokat, és az egyes területek számára pedig ki kellene dolgozni a különféle eljárás rendeket. És ezeket összhangba kell hozni. Ez egy eh, óriási feladat, hiszen megalapítottuk, hogy az igazgatási eljárásról szóló jogok a tagállamokban nagyon különbözőek. A legjobb gyakorlatot javasolnám, tehát hogy utaljunk azokra az igazgatási eljárásokra, amelyek lehetőleg eh, kimerítő szabályzással rendelkeznek. Tehát ahol nagyon alaposan ki vannak dolgozva az ilyen jellegű jogszabályok. És így, főleg akkor, hogyha egy polgár több tagállamba szembesül igazgatási eljárással, akkor tudja pontosan, hogy mi a dolga, milyen lépéseket kell tennie. Ez pedig természetesen vonatkozik a ötvédő ügyvédekre is. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Szeretném megköszönni Berlingber kollégának elkötelezettségét, hiszen itt egy nagyon lényeges pontról szól, hiszen az Európai Unió és a polgárai közötti kapcsolatról van szó. itt beláthatóságnak, előreláthatóságnak is kell lennie. Hogyha mindig attól függ a dolog, hogy egy egyes eljárás hogyan néz ki. Hogyha attól függ a dolog, hogy egy tagállam mikor, hogyan, és egyáltalán reagál-e egy kísérleti eljárásban, akkor a polgárok számára ez az egész áttekinthetetlen lett és ez a mi számunkra is lényeges. Hiszen itt korrektúrákról is szó van. Ez pedig megint egy olyan dolog, ahol az állampolgárok igenis aktívan részt vesznek a számukra nyitva álló lehetőségekben. Tehát amennyiben itt előre nem látható procedúrák vannak, amelyeket csak is egyes esetekre szabnak, akkor ez elveszi a polgárok ösztönzését, elveszti a motivációjukat, hogy érdeklődjenek az európai ügyek iránt. És itt mindenképpen világosan kell dolgoznunk, itt hiányosságokat kell pótolnunk. Ez vonatkozik az Európai Unió és a polgárok közötti kontaktusokra. Hiszen itt kodifikációról van szó, és pedig arról, hogy előreláthatóságot hozzunk létre. Ez mindenképpen szükséges annak érdekében, hogy az emberek egyáltalán kapcsolatba léphessenek az Európai Unióval. És itt a különféle tagállamokban a jogalapok, illetve az eljárások hihetetlenül különbözőek. Az egyik tagállamban azt várják a polgárok, hogy úgy legyen az eljárás, mint otthon, és nem olyan. És ilyenkor nagyon csalódottak. És ez probléma számukra. jogbiztonságot létrehozni azt jelenti, hogy eljárási biztonság legyen és beláthatóság. Éppen ezért nekünk, képviselőknek, választott nép képviselőknek roppant lényeges ez a kérdés. Hiszen ha az emberek közvetlenül kapcsolatba lépnek az intézményekkel, akkor ez az a pont, amelyre koncentráltam. A polgároknak tudnia kell, hogy milyen eljárásra számíthatnak, milyen időpontokra számíthatnak, tehát egyszerűen előre láthatóságot kell a polgároknak létrehoznunk. Hiszen egy dolgot tisztáznunk kell hogyha az egészt visszautaljuk megint tagállami szintre, amely az európai jog átültetésében nem dolgozott az elvárásoknak megfelelően, és akkor ezt ismét a tagállamra utaljuk, akkor elképzelhető, hogy nyomást gyakorolhatunk a tagállamra, de mindenképpen megnehezítjük a panaszosok dolgát, amelynek ismét az a következménye, hogy az emberek pedig elfordulnak az Európai Uniótól. Amit itt teszünk, messze marad tőlük, és nem veszik komolyan, amivel itt foglalkozunk. Roppant fontosnak, roppant szükségesnek tartom, hogy ezen a területen előbbre jussunk, és lehetőleg minél hamarabb. Lépésről lépésre kell ezen az úton haladnunk, hiszen a nem előre láthatóság egy jogrendszerben roppant negatív hatással bír. Berlingber kolléga most végezetül. Ja. Jó, <clears throat> hogy ringraziare tantissimo Köszönöm szépen, nagyra becsülöm a kollégák véleményét, és köszönöm szépen, láttam itt a konszenzust, ahogy Tájnasszony is mondta, hogy már a, köle, a megelőző eszmecserében nem voltunk annyira biztosak, tehát nem jutottunk el annyira egyszerűen a konklúzióhoz. De hogyha meghallgatják azokat a kritikákat, amelyeket az európai állampolgárok fogalmaznak meg az Európai Unióval kapcsolatban, a leggyakoribb kritika az pont az, hogy mennyire bonyolultak és összetettek a gyakorlatok, amelyeket alkalmaznak, és hogy mennyire nehéz a hozzáférés, ennyire távol van az európai adminisztráció tőlük, nagyon-nagyon eltávolodtak. És ez nem az egyes embereknek a hibája természetesen de mindez azt jelenti, hogy szükséges, hogy előre látható, tervezhető, átlátható eljárások jele, legyenek, de mindenek felett egyszerűek legyenek ezek. Tudom, hogy az egyszerűsítés az állandóan előjön újra és újra, mindig csak mondjuk, és aztán nem feltétlenül nem hajtjuk végre, de tényleg most abban a munkában, amit el kell, hogy végezzünk, fontos lesz a szakértők véleménye, a bizottság, az igazgatásban dolgozók véleménye, és a, nyilván a politikusok számára is. Mert hogyha az a két igény találkozik, akkor sokkal jobb lesz. Tehát a politikai képviselők ugye nyilván jobban meghallgatják az embereket, mi, mint parlamenti képviselők megint, és ezért be tudjuk vinni úgymond az Egységes Európa történelmébe, ami a bizottságé is, ezeket az igényeket. Tényleg a, szinte csodákat vitt véghez a bizottság, de a lényeg az, hogy sikerüljön közelíteni a bizottságot az emberekhez, és ez lenne az, igaz, az egyszerűsített igazgatási eljárásnak a célja. Nagyon nagy ambiciózus célkitűzés. Mi most azt kérjük a bizottságtól, hogy ezt a kezdeményezést indítsa be, és mi pedig elvégezzük a saját házi feladatunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Berlingver kolléga. Nem lesz könnyű munka. És most átérünk a következő ismét bonyolult témára, Rót Bérent asszony anyagára. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák. Már egyszer rövidebben és egyszer hosszabban is beszéltünk itt a tisztviselő személyi szabályzatáról. A legutóbbi ülésen kifejezésre juttattam, hogyan képzemelem el az idevágó munkát, és hogy mit tartok a bizottság javaslatáról. A jelentésem február 17-e óta nyilvánosan hozzáférhető. Annak ismeretében amit legutóbb megvitattunk. Módosítókat is beterjesztettem, 18-at szám szerint. Ezeket röviden be is mutatnám most. Az 1-es, 4-es, a preambulum bekezdésekre vonatkoznak, és elsősorban kiemelni hivatottak, hogy az Európai Unióban miért tartunk igényt a minőségi személyzeti munkára. Nagyon fontos az, hogy többnyelvű, jól képzett munkatársakra van szükségünk az Európai Unió összes tagállamából. A hármas módosító arról szól, hogy a tagállamok közszolgálata és az Európai Unió közszolgálata között különbség van. A négyes módosítóban arra utalok, hogy az felhatalmazáson alapuló jogi aktusok segítségével a bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az Európai Parlament mindent megkap. Tehát az igazi változások az ötös módosítással kezdődnek. Az ötös módosításban szerepel, az, amit legutóbb is szükségesnek tartottam, hogy a fogyatékossággal élőket definiáljuk. Itt az ENSZ egyezményét idézem, amely a fogyatékossággal élők jogairól szól, és ezt alkalmazom ebben a tervezetben. Ezzel összefüggésben a hatos módosítóban megtettem azt, hogy megkönnyítsem az intézmények számára a fogyatékossággal élők alkalmazását. Hiszen eh, az intézményeknek bizonyos intézkedéseket kell foganatosítani, hogy ne kerüljenek hátrányos megkülönböztetés tárgyává a fogyatékossággal élők. Tehát itt a pozitív támogatás elvét hangsúlyozom. A hetes módosítóban Itt töröltem a több éves pénzügyi keretre történő utalást, már múltkor elmagyaráztam, hogy miért. Meg volt győződve, most is, mint korábban is, hogy nem helyén való. Itt az Európai Unió szolgálati jogában idézni a több éves pénzügyi keretet. Szerintem nem helyén való ez az idézet. Tehát hogyha takarékoskodni kell, akkor az helyén való, hogyha a több éves pénzügyi keretről tárgyalunk. Akkor nézzünk meg egy költségvetési sort, nevezzünk meg egy összeget, nézzük meg az igazgatási költségvetést, és nézzük meg az Európai Parlamenttel együtt, hiszen ő dönt a költségvetésről. Utána pedig az intézményekkel együtt meg kell tárgyalni, hogy hol mennyivel tudnak takarékoskodni. Ahogy a bizottság ezt látta, már korábban is helytelennek tartottam. A bizottság nem is követte az álláspontunkat, és konzekvens módon ki is veszem itt ezt. A bizottság számára ez esélyt jelent, hogy éljen vele. A nyolcas módosítás pedig a bizottság által új létrehozott kategória, ez az AST és az SC. Ahogy az előbb már említettem, az Európai Bizottság javaslataiban előirányozza, hogy különleges titkársági munkák és egyszerű titkársági munkák tekintetében legyen új kategória. Visszatérek majd más helyen erre. A bizottság azonban ezzel elfogadja, hogy a jövőben három kategória legyen, az AST, az AST átmenetben és az SC. Hogy ez egyszerűsíti-e a dolgot, vagy nem, a bizottságra bízom. Én nem tartom jónak. Ma de majd visszatérek erre még. A nyolcasnál követem a bizottságot az új kategóriákban, de nem szívesen. Magamévá teszem, de nem szívesen. Nem tudom, hogy nem lenne jobb ezt törölni. Ma reggel egy kicsit inkább amellé hajlok, hogy töröljük. Itt, amit tettem, az az, hogy egy kategóriával magasabban kezdtem. Tehát egy kicsit kiegyenlítettem a kezdőfizetést. Kedves kolléganők és kollégák, és itt ismét a takarékosságról szólnék. Tudják, hogy a 2004-es reform 3 milliárd eurót takarított meg, és 2020-ig a régi reform, amely még végrehajtandó, további 5 milliót 5 milliárdot takarít meg. Tehát itt 2020-ig 8 milliárd eurót takaríthatunk meg az Európai Bizottság javaslatai ebben a szövegben 2020-ig kb. 1,1 milliárdot takarítanának meg. A javaslatok hosszú távon további megtakarításokat jelentenének, ez meg teljesen bizonytalan, hiszen addig a statútum megváltozhat. Ezen 1,1 eh, milliárd euró megtakarításánál 900 millió, tehát itt a többség az 5 százalékos személyzeti költség csökkenésnek köszönhető. Tehát, hogyha az AST-ről és az SC területről beszélünk, akkor elnézést kérek most a bizottságtól, de itt bagatel dolgokról beszélünk az európai költségvetéssel kapcsolatban. És máshol már mondtam, és most komolyan gondolom, tehát igazából az egész SC kategóriát kivettem volna, de most komolyan gondolom, tehát nem fogom megengedni, amíg megakadályozhatom, nem fogom megengedni, hogy ilyen bagatel megtakarításokat eszközöljenek. Mondjuk ilyen 120-150 millió eurós megtakarításokat 14-20 éven keresztül az Európai Unió foglalkoztatjának a hátán valósítsa meg. Nem fogom megengedni, hogy itt 90%-ban nőről, nőkről van szó. Nem fogják megkapni a parlament támogatását. És most még egyszer a bizottságnak üzenem, elvárom, elvárom önöktől, hogyha állás foglal, hogy tegyék magávé ezt az álláspontot. Ha nem így látják, akkor önöket nem tartom tisztességesnek. Visszatérek a nyolcas módosítóra, és itt egy új kategória kerül bevezetésre, és pedig az SC1-es, amelyet egy fokozattal magasabbra emelek, Ez pedig azt jelenti, hogy itt volt valahol a dokumentumaim között, és mindjárt és a módosítomban azt irányozom elő, hogy az SC 1 nő egy kezdő 2345 euróval kezdjen a bizottság javaslatával ellentétben. Tehát a bizottság javaslatát itt elutasítom, és magasabbra viszem az SC1-et, és az SC6-ost is egy fokkal magasabbra viszem. Megkérem a bizottságot, hogy gondolkozzon el azon, hogy egy egyedül élő nő esetleg gyereket is egyedül neved, képes-e 2100 euróból megélni? Gondolkozzon el ezen. Ismerik a brüsszeli létfenntartás költségeit, lakbérköltségeket. Egy egyedül élő nő képes-e megélni ennyiből? Gondoljon bele, hogy nagyon magasan képzett, többnyelvű tisztviselőkről van szó, és természetesen a földrajzi egyensúlyt is fenn kell tartanunk. Tehát az összes 27 tagállamból kell rekrutálnunk a munkatársakat, és nem csak két-három tagállamból. Áttérek a nyolc, igen, maradok a nyolcasnál. Az intézményeknek legyen meg az a lehetőségük, itt a nyolcasban, tehát legyen meg az a lehetőségük a tagállamoknál, hogy az SC kategóriáknál saját maguk dönthessenek, hogy milyen kategóriában alkalmaznak munkatársakat. Tehát képezhetnek csoportokat is, SC1, SC3-asoknál, ez pedig teljesen normális, és az AD kategóriáknál is teljesen normális ez. Tehát itt további lefokozás szégyen teljes lenne. Tehát eléggé alacsony itt a fizetési fokozat, de meg sem engedi az intézményeknek azt a rugalmasságot, hogy figyelembe vegyék a szakmai tapasztalatot, ami teljesen normális az AST-nél és AD-nél. Akkor átérek most a 11-esre, és megmaradok ezeknél a csoportoknál, utána vázolom majd a 9-es és a 10-est. Tehát a 11-esben felsoroltam az SC kategóriák összegeit, és szeretnék utalni arra is, hogy a földrajzi egyensúly biztosítva kell, hogy legyen, és garantálni kell a nők egyenjogúságát is. Itt az ASC, SC, ASTSC-hez tartozanak itt az ügyszíjék is, a teremszolgák. Ők nagyon fontosak nekünk itt az Európai Parlamentben, és ők csak egy lábjegyzetet kapnak. Bevettem őket a törzsszövegbe, hiszen eh, szerintem a korrektség és a jogbiztonság így követeli. A kilencesre térek át. Itt eh, pontosítottam a bizottság javaslatát, tehát az ASC 9-es besorolású tisztviselőket a negyedik cikkben és a 29. cikk első bekezdésében meghatározott eljárással összhangban lehet előléptetni. A tízes módosító, ez a rugalmas munkaidő témája. Múltkor is elmondtam már, hogy fontos az, hogy legyenek rugalmas munkaidő lehetőségek. Az intézmények pedig ténylegesen alkalmazzák is ezt, az Európai Parlamentben egy kísérleti projekt kezdődik most, a bizottságnál ez már meglévő gyakorlat, meg vagyok győződve róla, hogy itt a rugalmas munkaidő szabályzás a modern humán erőforrás irányítás egyik eszköze. Azonban mélyen meg vagyok győződve arról is, hogy egy bizonyos fokozattól, egy bizonyos karrierfokozattól már nem lehetséges a rugalmas munkaidő alkalmazása úgy, hogy havonta plusz kettő szabadság nap járjon érte. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a menedzsment funkcióban ez ne legyen lehetséges. Szerintem ez nem jó. Mm, ezt elhibázottnak tartom, hogy valakit megbüntetünk, mondjuk egy AD9-est, és mondjuk ö, osztályvezetővé lép elő, menedzs irányító funkcióban van, míg mások mondjuk tanácsadók valamilyen AD téren, és AD 12-esként ne legyen irányítási funkciójuk, és legyen plusz két nap pihenőidőjük. Hogyha megnézzük a fizetési struktúrát, akkor itt az AD tekintetében itt olyan magas irányító funkciókról van szó, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a pihenő idő szabályzást is megfelelő módon kellene itt alkalmazni. De üdvözlöm a rugalmas időbeosztást, hiszen elég sokáig gondolkoztunk azon, hogy hogyan tudnánk valamilyen kiegyenlítést létrehozni. Itt a kiegyenlítés a tízesben szerepel, tehát itt az AST vagy az AD 9-es és onnan magasabb fokozatban, tehát nem kapnak kiegyenlítést a fél munkanapért. Tehát ez azt jelenti, hogy óránként lehet kiegyenlítést igénybe venni, de ne legyen itt olyan motiváció, hogy havonta még plusz két pihenőnapot kapjanak. Ez a mi helyzetünkben nem szükséges, és remélem, hogy megkapom a itteni humán erőforrás irányítás támogatását is. Itt következik a 13, 14, 15-ös módosító. Itt az átmeneti időben lévő asszisztensi státuszra koncentrálok. Tehát ez az összes AST-ket illeti, és a korábbi reform hatája előtt léptek munkába. Tehát vannak AST munkatársak, és átmeneti AST-t. ez miért így van, majd megkérdezzük, és akkor ehhez még hozzájárul a harmadik SC is. A 13, 14, 15-ben javaslatokat tettem, módosításokat javasoltam. A bizottság javaslatában azt írja, hogy az AST karrier AST 7-es sík terjedjen ki, és ezt nem tartom elfogadhatónak. Ez a 2004 május 1 követően felvett AST-kre vonatkozik. Tehát legyen meg a lehetőség, hogy AST 11-ig legyen előmeneteli lehetőségük. Tehát mondjuk valaki 6-8 évig itt van, igenis legyen meg a karrier előmeneteli lehetősége az AST 7-es fölé is. A módosítómban lehetővé tettem azt, hogy átmeneti kategóriú asszisztenseként is legyen meg a lehetőségük AST 9-ig előrelépni. Utána pedig meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőség van, hogy más kategóriába lépjenek. A 16-os módosító a bizottság szövegét jobbítja, hiszen észrevettem egy hibát, itt volt egy hibás utalás, a 17-es módosító, itt a nyugdíjkorhatár előtti részmunkaidőről van szó. Tehát itt a 65 év a nyugdíj korhatár, és aki tovább szeretne dolgozni, akkor részben dolgozhat, részidőben dolgozhat. Tehát az új szövegben eh, kiegészítettem a bizottság eh, anyagát, de szerintem itt valamit csak félre értelmeztek. A 18-as módosító pedig bevezet valamit, tehát amíg az elnökség tagja voltam, itt a ciklus első felében az asszisztensek statútumáról is megpróbáltam rendelkezni, ez pedig az akreditált parlamenti asszisztens. Tehát az akreditált parlamenti asszisztensnek is legyen meg a lehetősége, hogy 67, 67. életévéig dolgozzon. Ez a szolgálat érdekében is állhat, és természetesen az akreditált asszisztensnek is legyen ez lehetséges, hogyha a képviselő is kéri. Tehát számos területen ugyanolyan jogokat élvez, mint a köztisztviselő. Tehát a módosítók határideje március 8-a, a szavazás a szakbizottságunkban pedig április végén lesz. És akkor így március végén megvan még egyszer a lehetőségünk, hogy a módosítók ismeretében eszmecserét tartsunk. Végezetül pedig, elnök úr, szeretném megköszönni kollégáimnak a munkát. Köszönöm a bizottság kollégáinak is a jó együttműködés, nagyon jó volt az együttműködés, na majd meglátjuk, hogy ma mit hoztak nekünk. Az információkat tökéletes módon megkaptam, és igazából munkatársaim nélkül semmire sem jutottam volna. De minnyáján vesztettünk volna, hogyha Eva Vojtovics nem segített volna. Tehát természetesen mindenkinek köszönöm az együttműködést, és hogy Eva most a csapatot elhagyja egy időre, az is nagyszerű, gratulálok, és kívánunk neked egy gyönyörű bébit, és egy könnyű szülés, és reméljük, hogy minél hamarabb visszajössz. Köszönöm szépen! Köszönöm Dagmar Roth Bérentnek, Wikström kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, Roth Bérend asszony, önnek is köszönöm az elvégzett munkát ebben a bonyolult kérdéskörben. Valóban eh, tehetség, türelem, kitartás, diplomáciai érzék is kell ehhez, és szeretném azt külön megköszönni, hogy ennyire őszintén, nyíltan fogalmaz. Itt az épületben, a házban erre néha szükség van. Tudom, hogy jó ideje nyomon követik önök is ezt az ügyet. Akkor, amikor a tagállamok mellett az európai polgárok is a saját bőrükön érzik a gazdasági válság hatásait, erkölcsi kötelessége az uniónak, hogy kreatívabban, ügyesebben kezelje a felmerülő kérdéseket, és ez minden intézményre érvényes, a magunkére is. Nem könnyű a feladat, mert a hatékonyság és a takarékosság mellett nehéz olyan kompromisszumokat találni, amelyek lehetővé teszik, hogy minden tagállam részéről a legintelligensebb, legrátermettebb emberek jelentkezzenek az itteni munkavégzésre nyilván nem kell hangsúlyoznom külön, hogy nagyon sok tehetséges ember van a munkaerőpiacon. Tehát az állampolgárok igényének úgy kell megfelelnünk, hogy elkerüljük közben a populizmust, a drákói intézkedéseket, a megszorításokat, és ez több irányban is megfogalmazódik ebben a kérdéskörben. Ahogyan az előadó megfogalmazta, nagyon jól elmondta a fontos dolgokat, nem ismételném meg ezeket. A magam, illetve a liberális frakció részéről biztosíthatom az előadót, hogy e, ahogy az eddigiekben is, továbbra is támogatjuk a munkáját. Jelentéstervezetét kiváló kiinduló pontnak találom, és érdeklődéssel, örömmel várom ennek a fontos kérdésnek az egyeztetéseit az árnyék előadókkal, és néhány módosító indítványom keretében. Majd teszek még javaslatokat, de alapvetően osztom a megfogalmazásoknak a következtetését. Elnök úr, én csak a 9-es, 11-es módosítóra utalnék vissza, mert ahogy az előadó asszony mondta, nagyon pontosan és kielégítő módon értelmezik azt az igényt, hogy legyen meg a képzettség, a nyelvtudás, és így tovább. Én csak az Európai Bizottsággal kapcsolatban tennék néhány megjegyzést. Tehát ezek a végrehajtó ügynökségek, ezekre nem történik utalás. Én remélem, hogy az új rendeletben lesz. Mert szerintem nem lenne harmóniában akkor ez a szöveg vagy az intézkedések egymással, hogyha ezeket az ügynökségeket kihagynánk, én be is fogok nyújtani egy erre vonatkozó módosítót, de szerettem volna már most mondani az előadó asszonynak, azért, hogy tudjon át tudja gondolni ezt a felvetést is. Elnézést kérek a hangom miatt, egy kicsit berekedtem, nem is folytatom. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Kollege Gani, Herr Kollege... Köszönöm szépen, Bádezer, Bádezer kolléga. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok először is Rolt Berend asszonynak ahhoz a munkához, amelyet elvégzett. És nagyon régóta zajlik már ez a munka, rengeteg találkozó kellett, hogy eljussunk idáig. Kiváló munka, nagyon jó a jelentés, és nagyon jó alapot biztosít ahhoz az eszmecseréhez, amelyet az elkövetkezendő napokban, eh, illetve hónapokban fogunk eh, lefolytatni a személyzeti szabályzatról. Egy kicsit a munkaszellemről. Én azt a szellemet, amely áthatja a munkát, azt abszolút értem, tehát hogy független és nagyon jól képzett alkalmazottakat tudjunk felvenni, akik garantálják a professzionális, hatékony munkavégzést. Ezt abszolút osztom, és azt is osztom, hogy nagy figyelmet fordít például a fogyatékkal élő személyek segítésének, tehát nekik megfelelő munkakörülményeket és garanciákat kell biztosítani, tehát az intézménynek a feladata az, hogy a hátrányokat félre állítsa az ő karrierüknek az útjából, és hogy segítse őket. Az 5%-os személyzeti csökkentési cél ugye idővel ki kell, hogy egészítse az egyes intézmények igényeit. Engedjék meg, hogy néhány fenntartásomat megfogalmazzam. Bizonyos módosító indítványokkal kapcsolatban főként, a, különösen azokkal kapcsolatban, melyek a karrier struktúrájára vonatkoznak. Ugye itt van ez az új kategória, az ASTSC besorolás, és a 11-es módosítás vonatkozik erre, ugye azt mondja, hogy az ASTS C csoport kezdő besorulása csak egy szinttel az AST 1 csoport alá kerüljön, és ne pedig két fokozattal legyen alacsonyabb, mint ahogy azt a bizottság javasolta. Én értem, hogy is mondjam, a jó szándékot, ami mögött meghúzódik, de az elérhető megtakarítás szempontjából, tehát ezt ugye lehet számszerűsíteni, hogyha megpróbáljuk a földrajzi egyensúlyt is megtartani, illetve a többnyelvűség igényét is, hát akkor szerintem ezt más módon is lehetne, meg lehetne valósítani. Például úgy, hogy mondjuk előre előre megnézzük, hogy mi következik majd a 27-es cikk alkalmazkodás, alkalmazásából, milyen igények, és ugyanez igaz a, a 8-as módosítóval kapcsolatban, ez a fenntartásom. Ugye azt mondja, hogy az itt az SC1, SC3-as besorolási fokozatról van szó. Ugye az volt az eredeti javaslat, hogy a tisztviselőket csak az SC1 fokozatba veszik fel, és az újban pedig SC1, SC3. Mindig objektív kritériumokat kell meghatározni, azért, hogy a személyzet, hogy a személyzet felvétele miért lehet magasabb kategóriába, mint az SC1 kategóriába. Hát a bizottság erre nem tett javaslatot. És ugye mindig ugyanez megfigyelhető a jelentésbe is, hogy az egyes besorolásokban milyen funkciókat töltenek be, feladatokat látnak el, és így tovább. Tehát nem pontos a meghatározás, miközben le lehetne fektetni objektív kritériumokat. Aztán a módosítókat nyilván továbbfejlesztő gazdagító szándékkal majd én is benyújtok módosítót, viszont egy szempontból azért azt mondom, hogy átfogó ez a jelentés. Tehát gondoljunk arra, hogy nekünk itt most két igényt kell kiegyensúlyozni. Egyrészt az, hogy meg kell, megtakarítást kell elérnünk, ez ugye a tagállamok, vagy hát gyakorlatilag a tanácsban ezt már úgy vezették elő, akár mondhatom azt, hogy nagyon brutálisan, tehát hogy ez egy elvárás, hogy megtakarításokat valósítsunk meg, a másik igény pedig az, hogy olyan igazgatási struktúránk legyen, amely magas színvonalú, szakmailag kiváló hozzáértésű emberek, nagy tapasztalatú emberek, akik nagyon hatékonyan dolgoznak. Tehát ez a két igény, amelyet valahogy össze kell egyeztetni egymással vagy két elérendő cél. És közben nem téveszthetjük szem elől azt a célt, hogy nagyon jó képzett személyzetet kell alkalmaznunk. Tehát gyakorlatilag most az a feladat, hogy egy olyan megoldást találjunk, ami ezt a két szempontot kiegyez, kiegyensúlyozza, hogy összeegyezteti. Tehát a módosítóimban majd a karrier szerkezeti felépítésére fogok odafigyelni. Tehát szerintem Ugye korábban az életkor alapján egyfajta automatikus rendszert vezettek be, ami pedig a kompetenciákat illeti, hát ugye mi megpróbáljuk ezeket a feltételeket a, tagállamok, a tagállamoknál érvényesíteni, hát akkor nekünk is ezt kellene bevezetni, hogy azt jutalmazzuk, aki nagyobb figyelemmel dolgozik, többet dolgozik, hatékonyabban dolgozik és nem csak automatikus előrelépést biztosítani. Ezért lenne jobb, hogy a lehető legobjektívabb feltételeket elfogadnánk, amelynek alapján aztán lehet értékelni az egyes kompetenciákat. És ugyanilyen módon ugye másik célkitűzés, hogy hogyan lehet megerősíteni a köteléket, a felelősség szintje és a karrier között. Tehát akinek több felelőssége van, az ugye nyilván magasabban helyezkedik el. És ugyanez igaz a privilégiumok, de a privilégiumok kifejezés talán még nem is helyes, de hát ezekre az előnyökre. Hogyha valaki ellát egy feladatot, aminek, ami nagyobb felelősséggel jár, hát akkor talán ehhez több előny is kell, hogy csatlakozzon, anélkül, hogy bármiféle egyéb változtatás történne a munka során a végigjárt karrierben. Én úgy gondolom tehát, hogy még ezen túl is lehet csökkenteni a költségeket, anélkül, hogy feladnánk a, mondjuk a kiadások fenntarthatóságának az igényét, illetve lemondanánk a magasan képzett, motivált személyzet alkalmazásáról. Én tehát így fogom folytatni a munkámat, gazdagítani szeretném ezt a jelentést, remélem a többi kollégával együtt. Szerintem ez nagyon fontos. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. És köszönöm a kollégáknak ezt a roppant nehéz munkát, hiszen nagyon sok munka volt. Osztom elkötelezettségüket itt az alacsonyabb fokozatokkal kapcsolatban. Nyilvánvaló dolog, változásokat kell itt eszközölnünk, hiszen eh, takarékossági intézkedések, amelyek nem relevánsak, nagyon csekélyek, és itt elsősorban nők érintettek. A nők számára viszont roppant relevánsak ezek a kérdések. Tehát a kérdés az, hogy egyszerűen Brüsszelben megélhet-e annyi pénzből? Ez a döntő kérdés. Több nyelvűségről van szó, magas képzésről van szó, ezeket a dolgokat mind figyelembe kell venni. És hogy ezt hogyan tesszük, el kell uh, gondolkoznunk ezen. De az elf számomra nagyon fontos figyelnünk kell erre a csoportra, és nagyon fontos az Európai Unió jövője számára is. Hiszen nagyon fontos a rugalmasság, nagyon fontos az átjárhatóság az intézmények között. Tudják, mindig arról álmodom, hogy lesz egy olyan helyzet, hogy profi tisztviselőket cserélhetünk majd a parlament és a tagállamok között. Ez mindkét oldalnak segítene, ez mindkét oldalnak jó lenne, Azonban ez úgy nem lehetséges, hogyha megnehezítjük a munkába lépést az érintettek számára. Hálás köszönet a fogyatékossággal élők nevében is. Fontos az, hogy elérjük a diszkrimináció mentességet. Szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés kötelezettségünk is. Különböző tagállamokban különböző szabályok léteznek ebben a tekintetben. És látjuk, hogy a jó, nyitott szabályzás nagyon pozitív hatásokkal járhat. Hiszen olyan emberek is hozzájárulhatnak munkájukkal a sikerünkhöz, akiknek más háttere van, és ez mindjárt érdekében van. Nagyon fontos hogy ezt felvették, és nagyon jónak tartom. A rugalmas időbeosztás szabályzás már elég régóta folyik a vita arról, hogy ez irányítási funkcióban mennyire lehetséges. Szerintem jó lenne, hogyha lehetséges lenne, de hogy a pihenőnapok növekedése megfelelő motiváció-e, mm, azt kétlem. Ugyanúgy, mint az előadó. Hiszen elképzelhető lehet, de szerintem még mindig át kell mennünk több kiló anyagon, hogy megfelelő módon reagálhassunk, de az biztos, hogy a következő vitáig az összesen átrágom magamat, nem lesz könnyű. Még egy megjegyzésem lenne, ez a forgó ajtók kérdése. Tehát, hogy az emberek a bizottságból átmennek a magángazdaságba, és visszajönnek a bizottságba, úgy, hogy ne képviseljék ezt a bizonyos ipart vagy vállalatot, mm, hát ez problémás. A frakciónk mindenképpen lépni fog ezen a téren, és szerintem ez egy olyan pont, amelyel nagyon intenzíven foglalkoznunk kellene. De lényegében egyetértek azzal, amit az előadó előterjesztett, Üdvözlöm a gondolatait. Még egy olyan folyamatban vagyok, hogy ezt a szolidaritási adót úgy tekintem, hogy ez jobb lenne progresszíven. Tehát szerintem ez nem lehet X fokozattól Y fokozatig ugyanaz, tehát minél magasabb a fokozat, annál magasabb legyen az adó is, tehát ez szerintem így lenne logikus hiszen így az egész megemészthetőbb lenne a legalacsonyabb fokon is. Köszönöm szépen, és most pedig örülök az együttműködésnek, és ahogy említettük, nem könnyű egy ilyen átállás, azonban a kötelezettségvállalásunk is jelentős, és ha egyszer eldöntöttük, hogy takarékosak leszünk, akkor be kell néznünk, hogy hogyan tudunk a lehető legjobb módon úgy takarékoskodni, hogy a minőség ne szenvedjen, és hogy a gender perspektíva se kerüljön ki látókörünkből. Nagyon szívesen foglalkozom itt például a dolog gender perspektívájával, hiszen még mindig az a helyzet, hogy az alacsonyabb fokozatokban sokkal több a nő. Kár, lehet, hogy megváltozik, de remélem, hogy még a mi életünkben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tájn asszony utána, a bizottság és utána ismét az előadó. Már gyakrabban hozzászóltam ehhez a témához, és más volt az álláspontom, néhány pontom, mint az előadónak. Nyilván nem leszek népszerű ezzel, sem a kollégák előtt, sem a munkatársak előtt, de szerintem ezt egyszerűen el kell mondani. Mindenhol uh, takarékoskodunk a gazdaságban, a tagállamok közszolgálatában is. Nemrég döntöttünk úgy, hogy visszaküldünk görög munkatársakat a bizottságból Görögországba. De ez nem jött össze, mert a helyszínen végzett munka megmutatta, hogy többet kerestek itt a bizottsági görögök, mint a görögországi görögök, és feszültségek keletkeztek a görög hivatalokban. Hát igazából én sem lelkesedtem ezért a gondolatért. Nem működött ez a dolog és Berlinben is ugyanígy működik ez, hogyha két ember ugyanazt a munkát végzi, és más fizetést kap. Igen, a pénz tényleg uh, arcuk verítékével keresik meg az emberek. Sokkal magasabb munkaidőben, mint általában szokásos. Hát én még nem olyan régóta kapom itt a pénzemet, remélem, hogy meg is dolgozom érte. Tehát a polgároknak is takarékoskodniuk kell, és ebben a parlamentben pedig nem takarékoskodunk eleget, és sokat költünk. És a kisebb takarékosságot javasolja a bizottság több évre elosztva, és igazából itt nem beszélhetünk bagatell dolgokról. Tehát aki életében takarékoskodott, az tudja, hogy hogyan lehet ezt tenni, és igazából itt nem bagatel összegekről van szó. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy több százezer euróról milyen nagyképűen szólnak. Emlékszem az első AFKO ülésemre, itt volt egy százezres tétel, és senki nem tudta, hogy ez a százezres tétel miről szól. És akkor a kollégák azt mondták nekem, hogy ah, majd valami helyet találunk, ahol ezt a százezret el lehet költeni, és ne legyen nevetséges, hogy százezer euróról itt problémázol. Nem, nem nevetséges pár százezer euróról vitázni. Mondják csak el. Mondja csak el Berlinbe. Mondja el a berlinieknek, hogy nevetséges pár százezer euróról vitázni az ön pártját képviseli a berlini polgármester, és valami olyan adóságokba verte a várost, hogy az egyszerűen nem igaz. Mondja el ott, hogy pár százezer euró bagatel. Tehát nincs problémám itt a titkárságra vonatkozó résszel, de van olyan problémák, mondjuk, hogy ha nyomtatunk, tehát nem kell több nyelvűnek lenni ahhoz, hogy nyomtassunk, vagy fénymásoljunk. Azt mondta, hogy a legtöbb adminisztrációs munkatárs Brüsszelben lakik, vagy a környéken, tehát nem Berlinből utaznak ide az emberek azért, hogy fénymásoljanak, vagy nyomtassanak. Nyilván meg kell oldanunk a nemzetközi egyensúlyt, a földrajzi egyensúlyt, de az összes nemzetközi szervezetnél, az összes nemzetközi cégnél az a helyzet, hogy helyi erőket alkalmaznak, és ez Belgiumnak nagyon jó munkalehetőség, hogy itt van az Európai Unió, és hogy nők végzik ezeket a munkákat, annak az az oka, hogy nem megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Ez nem az Európai Unió problémája, hanem a belga állam nem adott ezeknek a nőknek megfelelő képzést. Tehát, hogy most ezek a nők kijönnek a pénzből, vagy nem jönnek ki a pénzből, másik kérdés, mert a, ezeknek az adminisztrációs munkatársaknak több mint a száz százaléka férjezett asszony, és olyan háztartásban él, ahol ketten keresnek. Tehát itt igazából nem lehet az Európai Unió egy szociális foglalkoztató, hogy nagyon egyszerű, titkári segéd munkáért óriási fizetéseket adjon. Tehát az embereket azért kell megfizetni, amiért dolgoznak. És ezek az itt dolgozó nők esetében nem mondható el, hogy nő ellenesek vagyunk, hogyha ebben a kategóriában ennyit fizetünk itt a helyi munkaerőknek. Köszönöm. Good. Igen, bizottság. Merci, monsieur le, le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a ma bemutatott jelentés megőrzi a korlátozott jellegét a jogszabály felülvizsgálatnak, és nem borítja fel alapvetően a lényegét, megerősíti a felelősségi vonatkozásokat, illetve a javadalmazási kérdéseknek a szabályozását a karrierek hatékonyabb kezelése érdekében. Ezt javasolja az Európai Bizottság a munkatársak számára a titkársági szinten. Úgy gondolom, hogy elértük a korlátját a lehetőségeknek, illetve az elfogadható megoldásoknak. Tehát szeretnénk tehát a jelentésben ezt a e, szabályozást megőrizni. És aztán a munkaerő meghosszabbítása és a különböző utazási időknek a megfelelő kezelése szintén nagyon fontos. A módosító indítványok kiterjednek a fogyatékossággal élő személyek helyzetének a kezelésére, és ez egy teljesen pozitív fejlemény. Ami pedig azokat a módosításokat illeti, amelyek költségvetési kihatással is járnak, és emiatt nehezebben építhetők be, illetve kezelhetők. Úgy gondolom, hogy két típust különböztethetünk meg. Egyrészt költségvetési kihatással járó eh, módosítások között van azonnali hatású, és ez például a 11-es, illetve 8-as módosító indítvány jellege. Egyrészt az SC 1-es belépési szintnek a módosításával, a 8-as, illetve a 11-es módosító költségvetési kihatásokkal is jár. Ez összességében mintegy 13%-ot tesz ki. Ennyit a 11-es módosítóról, a 8-as pedig a titkársági személyzet nem csak SC1-es, hanem SC3-as új belépést is megenged. ennek a 11-es módosítóval összefüggésben dupla hatása van. Egyrészt oda vezethet, hogy a 38 százalékos munkafelvételi javaslatot valósítaná meg 2160 euróval, és a 8-as módosító pedig 3300 eurót jelentene 38%-os növekménnyel. Tehát azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy az SC3-as besorolással a munkafelvételi lehetőség az azt jelenteni, hogy a mainak megfelelő pályafutás az ST2-es mellett valósulhatna meg. Ez tulajdonképpen fölötte van a jelenlegi titkársági besorlásnak. Aztán vannak még további módosító indítványok is, de egyelőre a 8 a 11-essel szeretnék gyorsan foglalkozni annyiban, hogy mintegy 47 millió eurós kiadással járna ez a következő pénzügyi időszakban. És az 1,1 milliárdos összeghez képest egyetértek az előadóval, hogy ezt a csomag egészének összefüggésében kell látni, és a tárgyalásaink ennek függvényében alakulhatnak majd. Ami pedig az AST pályafutás besorlásait illeti, ez a 13-as módosító indítványhoz kapcsolódik, és lehetővé tenni a titkársági feladatokat jelenleg AST keretben végzők számára, hogy ne az AST 7-esbe, hanem az AST 9-es fokozatig is eljussanak. Így alakulnának tehát a számok, és ez azt jelenti, hogy a 26%-os javaslathoz képest magasabb fizetést kapnának. Ez volt az eddigi számításoknak az alapja, a nyugdíjszámításoknak az alapja. a hetes módosító indítványnak a költségvetési, kihatás, költségvetési hatásai úgy néznek ki, hogy egyrészt az éves, másrészt a teljes időszaknak a költségvetésére hatnának, és az Európai Bizottság szeretne kapcsolatot létrehozni ezek között az elemek között, össze szeretnénk őket kötni. Tehát ezek az intézkedések központi szerepet kapnának a következő pénzügyi időszaknak a tervezésében. És igyekszünk közben a lehető legpontosabban számszerűsíteni és megvalósítani ezt, az, ezt a vállalást, hogy a következő pénzügyi tervbe már így kerülhessenek be. A 312-es cikk a szerződésben kötelezővé teszi a pénzügyi plafonoknak a betartását. Tehát az Európai Bizottság javaslata nem is annyira azt érinti, hogy megnöveljük a pénzügyi plafont, mert ezt mindenképpen tiszteletben kell tartani, hanem inkább az intézményközi megállapodást befolyásolhatná, és ez a következő öt évben 5%-os növekményt okozhatna. Aztán a az azonnali költségvetési kihatással nem járó módosító indítványokra is szeretnék kitérni. Ez a rugalmas biztonság, illetve rugalmas munkavégzési javaslat, amely azt jelentené, hogy a főosztályvezetők nem kerülnének bele, és azt jelenteni a módosítás, hogy a túlórát mindenféle javadalmazás nélkül kellene elvégezni, és akik hivatali keretben dolgoznak, más kezelést kapnának a kereten kívüliekhez képest. És egy félnapos, illetve egynapos időkeretet nem tart a bizottság kizártnak. Tehát a bizottsági javaslat nem csak a közbenső, az AD 9-es, illetve az AST 9-es munkakörökben előírhatná a túlórát minden külön fizetés nélkül. Tehát egyelőre az AST karrierek költségvetési hatásairól szólva, úgy gondolom, hogy a csomag egészének az egyensúlyi keretében kell ezt látni. A létszám csökkentés a cél, és ez egy nagyon fontos egyensúlyi kérdést jelent az intézmények számára. Köszönöm szépen. Hát, nagyon szépen köszönöm, és mielőtt átadom a előadónak a szót, van egy megjegyzésem. Természetesen az összes pontot nem tudjuk délelőtt megtárgyalni, de a titkárság azt mondja, hogy nem szükséges ma megvitatni ezeket. Tehát legközelebb is tárgyalhatunk a többiről, de délután megszabjuk a módosítók beadásának a határidejét. Az lenne a javaslatom, ha mindenki egyetért, hogy tegyünk így, máshogy nem is megy. Tehát nem tudjuk ezt a dolgot máshogy megtárgyalni. A szavazás tovább tartott, a tolmácsok 7 percet ajándékoznak nekünk, tehát 6 perce van Ruth Bérend asszonynak. Éppen szerettem volna megkérni a tolmácsokat. Tehát a tolmácsokat is gondolom érinti ez. Szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat. Teljes mértékben egyetértek, hogy a takarékoskodás idejében mind figyelembe kell vennünk ezeket a dolgokat. És nagyon érdekes, hogy azok a tagállamok, amelyek a leghangosabban kiabálnak, mint például Németország, és ez Stein kolléganő számára is érdekes lehet, tehát a Német Szövetségi Kormányzat, amelyben Tájn asszony pártja is részt vesz, 2011 és 2012-ben 1,3%-kal emelte a köztisztviselők bérét, és 2012-ben pedig további 2,4%-kal. Tehát összesen két év alatt 3,7%-kal nőtt a köztisztviselők bére. Nem rossz! És Németország más tagállamokkal válvetve megtagadja az Európai Uniós alkalmazottak béremelését. Franciaországban 2011-12-ben 2%-kal nőttek a köztisztviselők bérei, Belgiumban 3,6%-kal, Hollandiában 2%-kal, Nagy-Britanniában 1,3%-kal, és így folytatottam ezt a sort. Tehát éppen ezért figyelembe kell vennünk a takarékossági szempontokat, azonban maradjunk a realitások talaján, és ne legyen ne legyünk itt két arcúak, két kulacsosak. Az Európai Bizottság eh, az ügynökségeket is bevonta. A szövegébe Gargáni úr nyilván még ezt áttanulmányozza, és valószínűleg elég is lesz neki. Baldassare kollége nagyon lényeges hozzá szólást tett, igaza van, hiszen a karrier struktúra az új SC kategóriákkal plusz is lehet. Ő úgy gondolja, hogy a földrajzi egyensúlyt máshogy is el lehet érni. Hát nézzük meg hogyan. Hálás vagyok, hogy a nyolcas módosítónál kategóriákat is megállapít. Hát a bizottság ezt nem túl nagy lelkesedés fogadta. Tehát az intézmény döntheti el, hogy SC1 és 3 között kit hogy alkalmaz. Tehát most is lehet az AD 5 és 8, 5 és 7 között az AST-be X-et, Y-t is alkalmazni lehet. Tehát legyenek objektív kritériumok, és hogyha Baldassare úr ezt meg tudja indokolni, akkor ez a magasabb fokozatoknál jogos az egyes karrierek szerkezetét is jobb kiértékeléssel kell alá támogatni. Lichtenberger asszony, köszönöm az SC kategóriák tett megjegyzéseihez, ami a fogyatékossággal élőket és a rugalmas munkaidőt illeti. Tehát a CCP-s kollégák, akik elmennek az iparba dolgozni, és aztán visszajönnek, más kategória, mint azok, akik ténylegesen itt hagyják a szolgálatot, nyugdíjba mennek, vagy ö, egyszerűen elmennek más munkáltatóhoz. A 16-os pont a statutumban erről pontosan rendelkezik. Lehet, hogy nem alkalmazzák tisztességesen, de erről szó van. is. a jogra hivatkozunk. Tehát itt a CCP-k számára ezt a forgóajtórendszert, illetve a megjegyzését jónak tartom. Tehát a tanács olyan, mint egy ilyen mohó szörnyeteg. Tehát minden beszippant. És meg kell néznünk, hogy a végén mi jön ki. Nézzük meg, hogy mi a végeredmény. Az AST 1-es, mondjuk 1 százalék, de az AD16 az 12 százalékos legyen. Nem tudom most, de én a tanácsnak nem adok oda semmit önként. A tanács nem hálás. Éppen ezért ellenzem. Nem tudom a tanácsot megakadályozni, de én nem adok nekik semmit sem önként oda. Annyit mondanék el a kollégáknak még, hogy az SC-hez fűzött módosítóim körülbelül 20 millió, 15-20 millió eurót jelentenek évente. Ez az EU költségvetésnek hány ezreléke? És itt igazából 2020-ig, 2026-ig vetítünk ki valamit, fogalmunk sincs, hogy hogyan alakul addig a helyzet. Az én hozzáállásom az, hogy ne, növeljük meg az sc de legyen lehetséges SC 1-es és 3-as között is embereket alkalmaz, és így a rugalmasság sokkal jobb. A bizottság ezt nem látta ugyanan lelkesen, mint én, de remélem, kedves kolléganok és kollégák, hogy végül is kompromisszumot tudunk kötni a társbizottságokkal is, hogy a tanácsa szemben erősen léphessünk fel nem szeretnék itt semmi rosszat, sem egy köztisztviselő sem szeretne itt rossz szavazást. Minden egyes tisztségviselő, tisztviselő itt az ország a nagykövete, ugyanúgy, mint bármelyik nemzetközi szervezetnél. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is, lezárjuk a délelőtti ülést, és 15 órakor ismét találkozunk, és az ajtó előtt pedig fogadást tartunk, ahogy bejelentettem. Köszönöm.